Tisztelt kollégák, javaslom, hogy kezdjük meg a munkát. Kivételesen egy olyan költségvetési szakbizottsági ülésünk van, amely két fél napra koncentrálódik ugyanazon a napon, ma délelőtt és ma délután, a ma délelőtti ülés és a ma délutáni ülés között lesz egy koordinátori ülés ebben a teremben 14 órától 15 óráig, és a koordinátori ülés napirendje elég rövid lesz, e, rögtön kiosztjuk majd ezt a koordinátorok között, és ma délelőtt szavazunk és egy nagyon fontos pont ma, délelőtt, ma délután fogadjuk Lewandowski biztos urat. 15 órától 16 óráig zárt ülés keretében, ezt követően pedig 16 órától 16 óra 30-ig folytatjuk nyitott ülés, nyilvános ülés keretében vele az eszmecserét. Az egyebeket illetően az üléseink teljessége közvetlenül interneten közvetítésre kerül a webstream által. Folytatjuk majd a munkánkat holnap egy másik keretben. Az intézményközi konferencia keretében a több éves pénzügyi keret tárgyában. Ez lesz a második ilyen konferencia. Az elsőre tavaly októberben került sor, holnap lesz a második, és közösen szervezzük ezt meg, a Költségvetési Szakbizottság, a Parlament és a Dán elnökség, és meghívtuk a 27 kormány képviselőit, valamint az összes nemzeti parlamentet annak érdekében, hogy mindenki kifejezhesse, hogy mit is vár az európai költségvetéstől ebben a következő hét évben, és hogy hogyan kívánják finanszírozni az európai költségvetést ebben a hét éves időszakban. Látták a napirend tervezetet. Pontosítanom kell, hogy egyetértésben a jelentéstevőkkel ahogy egyébként ez a Kobonyuszban is megjelenik, a 6-os, a 8-as, a 11-es, a 13-as és a 15-ös pontokat a március 29-i ülésünkre helyeztük át, és itt sajnos a hang megszűnt. Nincsen dossziénk, ezért nem tárgyaljuk a 22-es pontot. Hogyha nincsen észrevétel, akkor a napirendet elfogadottnak tekintjük. Kettes pont az elnök közleményei. Ez a Kobonyúzban megjelenik, erre nem térek vissza. A hármas napirendi pont említettem a holnapi konferenciát, csak egy szó egy másik konferenciáról, amelyre tegnap került sor, illetve tegnap előtt Kopenhágában, a Dán Parlament a Folketing meghívására, amely a pénzügyi szakbizottság elnöke meghívta az azonos funkciót betöltő személyeket a 27 többi európai tagállam parlamentjeiből, illetve az Európai Parlament részéről. Tehát az Econ és jó magam, el, Econ elnöke és jó magam voltunk meghívva, Stolojan úr képviselte az Econt, én pedig a Költségvetési Szakbizottságot képviseltem. Ezen konferencia kétnapos volt, én az első napra látogattam már oda az európai költségvetésről és a következő több éves pénzügyi keretről szóltam, és egy érdekes eszmecserére került sor az új saját források a pénzügyi tranzakciós adótárgyában, valamint a kiadás kategóriákról, amelyeket a 2014-2020-as időszakban finanszírozni kell. Ezen ülés előkészítésül szolgált a holnapi konferenciánk számára. Fel kell vetnünk a kérdést, hogy ez az intézményközi és parlamentközi, amikor ez az intézményközi és parlamentközi konferencia befejeződik, hogy hogyan szervezzük jobban időtervünket, annak érdekében, hogy elkerüljük, hogy néhány hetes időközökkel ugyanazokat a képviselőket hívjuk meg a nemzeti parlamentek részéről, hogy ugyanazon témákról vitázzunk különböző keretek között. Nyilvánvaló, hogy egy olyan ö, állapotról, amikor nem volt párbeszéd a parlamentek között, áttértünk egy olyan állapotra, amikor folyamatosak ezek a párbeszédek, tehát ezt egy kicsit rendezni kellene. Ez mindenféleképpen általánosságban egy kedvező fejlemény. A Dán elnökség, nem tudom, hogy képviselve van-e, de mindenképpen fejet hajtok a Dán elnökség előtt, amiatt, amiért a Dán parlament, illetve a Dán elnökség ellátja feladatait a Dán elnökség ideje alatt európai szellemiségben és konstruktív szellemiségben teszik ezt, és holnap a munkáink kezdetét Schulz elnök úr, illetve Barózó elnök úr vezeti majd be, valamint a Dán miniszterelnök, régi kollégánk, Torning Schmidt asszony. Hármas napirendi pont. Február 28-ai ülésünk jegyzőkönyvének elfogadása. Hogyha nincs észrevétel a mai ülésünk végéig, akkor ezzel a jegyzőkönyv tartalmát elfogadottnak tekintjük. Most azt javaslom, hogy térjünk át egy tanulmány, egy ö, bemutató ismétli, ö, ismertetésre, amely nem szerepelt eredetileg a napi rendünkön, egy is csendet kérnék, tehát egy tanulmány bemutatásról van szó, amelyet kértünk, amelyre vonatkozóan megbízást adtunk. a szakértőknek, és ennek tárgya a külpolitika feletti ellenőrzés a nemzeti parlamentek, illetve az Európai Parlament részéről hogyan lehet összehasonlítani ezt az ellenőrzési formát, és milyen tanulságokat vonhatunk le ebből. Kérem, egy kis csendet kérek. Nyenszki asszonyt üdvözlöm. Ma az ő neve úgy tűnik, hogy Szalátó. Natasha Nemski, akinek az a feladata, hogy felügyelje a kutatómunkát. Ennek a tanulmánynak a címe az átfogó stratégiai fontosságú és költséghatékony uniós külpolitika felé. Ezzel a munkával uh, Julie Smith-t és uh, Ariella Huff-ot uh, kértük fel. Nagyesda néhány eh, bevezető szót mondanak? Köszönöm, öné a szó. Köszönöm, elnök úr. Köszönetet mondok a kutatóknak az érdekes munkáért. Ez a munka jókor érkezett, hiszen most fogunk beszélni a külügyi szolgálat pénzügyi támogatásáról, és a Lisszaboni szerződésen belül új költségvetési tervezetet dolgozunk ki. Ez kiterjed a, az Európai Külügyi Szolgálatra is. Úgy gondolom, hogy ez az első ágazati szabályzat, amely azt vizsgálja, hogy a most tárgyalt pénzügyi rendelet mennyire hatékony. Ennek a bizottságnak feladata az is, hogy a költségeket csökkentse, és szigorúbb költségvetési politikát dolgozzon ki, de közben az európai hozzáadott értékről is gondoskodnia kell. Szerintem megvan a lehetőségünk arra, hogy a szinergiákat kreatív módon megtaláljuk a szinergia nem azt jelenti, hogy a kompetenciákat végtelenül kiterjesztjük. Racionalizálni kell az operatív céljainkat, az eredményekre kell koncentrálni, és arra, hogy maximális hatást érjünk el a rendelkezésre álló erőforrásokkal. Másodszorban pedig nem sértjük meg a nemzeti kompetenciákat, már van erőforrások terén, együttműködés, az erőforrások megosztása, a külügyi tevékenységben több és kétoldalú együttműködés a tagállamok között, mindez az EU keretein belül. A közös belső és európai érdekeket figyelembe véve elmondhatjuk, hogy önök is hasonló külső érdeklődést várnak. A közös programozás lépés ebben az irányban. Emellett már nagyon sok erőforrásunk van, és erre bizonyítékok is szolgálnak, arra vonatkozóan, hogy szinergia valósítható meg a fejlődési támogatás, a védelmi politika, a diplomáciai és egyéb szolgálatok terén. Hogy lehet hatékonyan ezekkel a területekkel foglalkozni? Az EU jelen pillanatban a konfliktus megelőzésben, a válságkezelésben, a békeépítésben vezető szerepet játszik a világban, valamint a relatíve új globális kihívásokkal való szembeszállás terén is. A szinergiákkal tisztában kell lennünk. A mi feladatunk az Európai Parlamentben az, hogy információkkal szolgáltassunk arról, hogy mi a haszna a külső fellépésnek, hogyan lehet potenciálisan szinergiát teremteni, és hogy lehet az országokat arra ösztönözni, hogy a hagyományos szövetségek felül is együttműködjenek. Köszönöm, előadóasszony. Asszonyom, öné a szó, kérjük, hogy ismertesse a tanulmányát. Köszönöm Jenszki asszonynak a kitűnő bevezetést. Talán felesleg is, felesleges lesz is néhány dolgot elmondani, hiszen az előttem szóló ismertette ennek a jelentésnek a, az összefüggéseit. Mi is volt a célunk ezzel a tanulmányjal? további összefüggéseket szeretném ismertetni, és eh, a fő témáját ennek a jelentésnek, majd Arielának fogom átadni a szót azért, hogy ne kelljen önöknek egy hangot hallgatniuk 20 percen keresztül. Ariella és én és egy másik Cambridge-i kollega, Geoffrey Edwards írta ezt a tanulmányt, sajnos ő van, nem jöhetett el. Ez beleilleszkedik egy tágabb multinacionális projektbe, amelyben részt vettünk, és amelynek keretében a nemzeti parlamentek szerepét vizsgáltuk Lisszabon után. Ez egy egyetemi szintű projekt, amelyet Cambridgebe, Kölnben, Maastrichtban és Párizsban végeznek párhuzamosan. A cél az volt, hogy ajánlásokat tegyünk ennek a háznak arról, hogy mi a legjobb gyakorlata védelmi és külpolitikában hat nemzeti parlamentet vizsgáltunk meg ebből a szempontból. Ki akartuk emelni a nemzet és az Európai Parlament közötti szinergiákat, a külpolitikai jellegű költségvetési ügyekben, és három esettanulmányt végeztünk, EK, Írország, Olaszország, Dánia parlamentjeit vizsgáltuk meg, az északi, déli, keleti hagyományos tagállamokat, és megnéztük a katonai beavatkozás eseteit, valamint a fejlesztési segélyeket. Afganisztán, Afganisztán Líbia, Palesztina volt a három ország, amelyet még ezen felül vizsgáltunk, a részletekre nem sokára rátérünk. A lényeg az volt, hogy a külpolitikát vizsgáljuk, a védelmi és katonai fellépéseket, a segélyprogramokat, hiszen itt megvannak a lehetőségek a potenciális szinergiára. Ami az analitikus eszközöket illeti, ez meglehetősen nehezen mérhető fel, mert a szinergiák esetén több információra van szükség, mint amennyi nyilvános, nyilvánosan elérhető költségvetés, fejlesztés, katonai beavatkozás, külpolitika terén. Hát mennyibe kerül például egy követség, ennek az adatait könnyebb megtalálni. Megnéztük, milyen adatok állnak rendelkezésre a megtakarítások céljából, valamint a különbségeket, és megvizsgáltuk a fejlesztési segély és a védelmi kiadások, védelmi tevékenység között. Ehhez különböző eszközöket találtunk. Az összefüggéseket illetően a Lisszaboni szerződés több jogkört adott az EP-nek és a nemzeti parlamenteknek is a nemzeti parlamentek szorosabban együttműködhetnek, ez szerint, mint a múltban, több lehetőség van az együttműködésre, mint a múltban. A pénzügyi válság a kiadások csökkentéséhez vezetett, ami pedig a külügyi, védelmi és segélypolitikát illeti, mindenképpen indokolt a megtakarítások keresése. Már volt vita a katonai és védelmi beszerzések terén a megtakarításra, de a pénzügyi válság még további megtakarításokat tesz szükségessé. És ahogy az előttem szóló mondta, a többéves pénzügyi keretet készíti elő a parlament, ezért szintén a megtakarításokat vizsgáljuk. Melyik parlamentet választottuk ki, és miért? és melyik a legjobb gyakorlat, átadom a kolléganőmnek. Mielőtt folytatom, elmondom, hogy hogy is áll össze ez az előadás. A költségvetési hatások, a, az esettanulmányokra akadályok a az együttműködés és a koordináció között, valamint a legjobb gyakorlat. Megvizsgáljuk az esettanulmány által érintett országokat, parlamenteket, megnézzük, hogy hol lehet szinergiát találni, majd pedig általánosságban hogyan hat ez a külügyi aspektusokra. Először ezeket az analitikus eszközöket fogjuk ismertetni, hogyan tudják a parlamentek a szinergiákat megvalósítani, hiszen az EP és a nemzeti parlamentek a legjobb helyzetben vannak ahhoz, hogy ezeket az információkat beszerezzék, és magas szinten végezzék az ellenőrzést, vizsgálatot. Írország, EK, Franciaország, Olaszország, Lengyelország, Dánia, itt végeztünk esettanulmányt, ez földrajzilag is különböző országokat jelent, vannak, amelyek a fejlesztésre, összpontosítanak, más országoknak jelentős katonai jelenlétük van. NATO és nem NATO országokat vizsgáltunk, azokat, amelyek eh, a közös védelmi politikában nem vesznek részt, például Dánia. És azt is vizsgáltuk, hogy milyen költségvetési összefüggései vannak mindennek, valamint hogyan lehet lehetővé tenni a parlamentek számára azt, hogy jobban együttműködjenek egymással. Az egyik kérdés az, hogy a legjobb gyakorlatot próbáltuk beazonosítani. Ha megnézik a jelentésben, akkor látják, vannak leírások arról, hogy működnek a parlamentek, néhány táblázat, amely megmagyarázza a költségvetési folyamat különböző fázisait a hat tagállamban. Valamint szólunk a legjobb gyakorlatról is, de az egyik probléma, amikor interjúkat készítettünk arról, hogy hogyan működik az eljárás a gyakorlatban, akkor azt tapasztaltuk, hogy a rosszabb tapasztalatok domborodtak ki, bár nem akarunk negatívak lenni, de egyes parlamenteknek sajátos gyakorlatuk van, például Dániában, de szisztematikusan azt láttuk, hogy elaprózódott a döntéshozatal, és a tagállami minisztériumok valahogy nem álltak egymással kapcsolatban, Beszéltünk a védelmi felelősökkel, azután a fejlesztési programok felelőseivel, de, és ennek megtaláltuk a tükrét a parlamentben is, viszont nem volt közöttük kapcsolat, és éppen ezért nem sikerült holisztikusan átlátni azt, hogy hogyan hozzák a döntéseket. Nem volt igazi stratégia, láttunk hiányokat és átfedéseket, és az LK-ban azt tapasztaltuk, hogy Afganisztánban fellépnek, de azok, akik a segélyprogramokkal foglalkoznak, nincsenek kapcsolatban a Védelmi Minisztériumban. Ez hét tagállamban has, volt hasonló, és ez azt mutatja, hogy jobb kommunikációra, információra, koordinációra van szükség az EU-n belül. Elaprózódott a döntéshozatal, az ellenőrzés is fragmentált és túl aprólékos, viszont meg kellett vizsgálnunk azt is, hogy hogyan lehet a tagállamokat abban segíteni, hogy az ágazati és a költségvetési szakértelmet közelítsék egymáshoz. Vertikális, horizontális kommunikáció, koordinációra van szükség, az információ segít a stratégiai döntéshozatalban, és a nagyobb együttműködés a parlamentek számára adott, de a parlamenti képviselőknek fel kell ismerniük azt, hogy nem versenytársai egymásnak, hanem inkább együtt kell, hogy működjenek. Különben azt is tapasztaltuk, hogy nem szívesen adják át a jogköröket, vagy az információkat, pedig az Európai Parlament például a megfelelő helyszín lenne ahhoz, hogy az információkat összegyűjtsék. A különböző nemzeti és az Európai Parlament kiegészítő szerepét is megvizsgáltuk, de ez még nem minden. Találtunk azért jó gyakorlatot is. Az első a belső koordinációra vonatkozik a parlamenteken belül, ez horizontális kérdés. A francia parlament jó példa erre, mert szisztematikusan és metodikusan, módszeresen közelítik meg az ex ante és ex post ellenőrzést. Ezt a pénzügyi bizottságban és más esetekben is tapasztaltuk. A pénzügyi bizottság a számvevőszékkel rendszeres kapcsolatot kap, és ezek a költségvetési egyeztetések szisztematikusak, és ezt már a végrehajtás kezdetekor biztosítják. Dánia a másik jó példa az információ hatékony megosztására az EU tagállamok és az EP között. A Dán külügyi bizottság a Dán képviselőkkel rendszeres kapcsolatot tart fenn, és ennek kellene lenni a normának az egész EU-ban, mert a vertikális kommunikáció hatékonyabb lenne. Ami az esettanulmányokat illeti, két dolgot vizsgáltunk. A nemzeti parlamentekben a költségvetési gyakorlat vizsgálta, valamint a külügyi, külpolitika példái és a szinergia lehetőségek. Itt két különálló kérdésről van szó. Mit tehetnek egyrészt a parlamentek együtt, és a az egyéb területeken, a külpikán kívül mit lehet még megvizsgálni, és hol lehetne megtakarításokkal élni. A szinergia, ahogy a kolléganő mondta, nem azt jelenti, hogy többet kell tenni, hanem inkább hatékonyabban lehet ennek segítségével a pénzt elködeni. Itt van Palesztina esete is, a palesztin területek, Líbia és Afganisztán, ezeket az esettanulmányokat végeztük. Ami a palesztin területeket illeti, ez olyan terület, ahol a tagállamok már évtizedek óta fellépnek, és az EU jelentős pénzösszegeket biztosít ennek a területnek. Elnézést, rossz gombot nyomtam meg. Ami a tengeren túli fejlesztési segélyt illeti a palesztin területeknek, az EU nagyon jelentős összegeket folyosít, több tagállam bevonásával. A kérdés az, hogy van-e itt átfedés, lehetne másképpen szinergiát teremteni, pénzt megtakarítani, például egy-egy követséget megosztani, közösen használni, mert mindegyik államnak külön követsége van és diplomáciai stábja. Palesztina esetében az olaszok sokkal nagyobb pénzösszeget biztosítottak az erre szánt összegből, mint a többi ország. Az olaszok a palesztin menekülteket Libanonban segítik, vagyis a jó gyakorlatot, bevált gyakorlatot ki lehetne terjeszteni, például ebből a szempontból de a tagállamok másképpen folyosítják a segítséget. Olaszország multilaterális intézmények és civil szervezetek segítségével folyosítja a pénzt, viszont az Egyesült Királyság kétoldalúan folyosítja a pénzt, talán civil szervezeteken át is. De hogyha szervezeteken át folyosítjuk a pénzt, akkor hogyan lehet a hatékonyságot ellenőrizni? Olaszország és más EU tagállamok meg kellene, hogy vizsgálják, mi a legjobb gyakorlat, és mi az eredmény. Hatékonyan felhasználják a pénzt. A közös programozást is érdemes megvizsgálni. Írország és Lengyelország között szinergia lehetőség van a vidékfejlesztés terén. Ez kiegészíti az EK megközelítése a városfejlesztés. Afganisztában egy középidős elkötelezettségről van szó. Ez egy katonai beavatkozással kezdődött, de a tengeren túli fejlesztési segély jelentős része irányul ebbe az országba. Nagy kihívás a szinergia megteremtése, az egységes európai megközelítés. Írország például nem akar katonai tevékenységben részt venni, hiszen semleges ország. És odafigyel arra, hogy a fejlesztési segítségét elválasszák a katonai segítségtől. Az EK segítségét a védelmi célokra használják inkább, és nem annyira a hagyományos fejlesztési célokra. Ez azt jelenti, hogy két véglet van, van tiszta fejlesztési segély, a szegénység megszüntetése, ez az egyik oldalon, a másik oldalon a katonai beavatkozás. Különbözőek a megközelítések Dánia és az LK között, mert ők katonai és fejlesztési segítséget nyújtanak egyben, míg a másik oldalon Franciaország a katonai oldalon vesz részt, és kevésbé kötelezte el magát Afganisztában a fejlesztési segély folyósítására, nyújtására. A kiadások meglehetősen korlátozottak. A franciák 3 milliót folytasítanak segélyként, az EK viszont 13 milliárd, milliót. Különböző jó gyakorlatot találtunk Afganisztánban. A segítségnyújtás, a segélynyújtás folytatódik a katonai segítségnyújtás mellett. Olaszország Lengyelország, Egyesült Királyság különböző területekre összpontosít Afganisztánban, de azért oda kell figyelni az esetleges átfedésekre. Az afganisztáni eset jó például szolgál az együttműködésre, és ez azt is mutatja, hogy racionalizálhatják az államok azt, amit, azt a tevékenységet, amit folytatnak, hogyha egymással kapcsolatban vannak. És oda kell figyelni arra is, hogy a fejlesztési segítség ne tűnjön el úgy, hogy nem értesítik róla a partnerországokat. Líbia, ez egy friss eset, a katonai intervenciót a NATO vezette, az EK és Franciaország jelentős szerepet vállalt ebben. Elnézést kérek, itt a számadatok Libia esetében a segélyeket illetően látjuk, hogy itt 450 millióról van szó mindegyik esetben, Afganisztán esetében mások voltak ezek a számok. A lényeg az, hogy különbségek vannak a segítségnyújtás összegeit illetően. Itt Libia esetében katonai segítségnyújtás volt, és a konfliktus utáni újjáépítési segítség. Az EK és Franciaország részt vesz ebben jelentősen, de az egész EU a további fellépésben szerepet vállal a segélynyújtásban, és ez láthatóan folytatódni fog még a közeljövőben. Az EU elkötelezte magát a katonai fellépésben és a humanitárius segítségnyújtásban. Az EK és Franciaország nem teljesen önállóan lépett, viszont felveti a kérdést, hogy hogyan lehet a katonai segítségnyújtásból áttérni a fejlesztési segítségnyújtásba. Vannak olyan országok, amelyek inkább katonailag kötelezték el magukat, mások pedig inkább eh, segét nyújtottak. Az esettanulmányokat illetően meg kell említeni, hogy egy sor kétoldalú és más kezdeményezést is tettek a tagállamok. A belga, holland, hajózási, tengeri együttműködés, az Atalanta és egyéb fellépések mutatják a jó gyakorlat, bevált gyakorlat példáját, és vannak EU-n kívüli védelmi szerződések is, amelyek esetében lehetne megtakarításokkal élni. A holland eset még jobban mutatja azt, hogy hogyan lehet eh, a kiképzést eh, közösen végezni, és hogyan lehet eh, ezt követően védelmi beszerzéseket végezni, mégpedig több ország között megosztva. A szinergiának, az együttműködésnek vannak módjai a segélynyújtásban, az közös beszerzésben és a követségek megosztásában. Külön tanulmányt folytattunk a követségek megosztása, megosztását illetően. A fejlesztési segélyek esetében hosszas tárgyalásokat folytatnak, ami pedig a közös közbeszerzést illeti, vannak erre példák, de még vannak feltáratlan lehetőségek a tagállamok számára. Most röviden az analitikus eszközökről beszélnénk. Világos volt a két eset tanulmányból mennyire nehéz a szükséges információt beszerezni, és amikor a szinergiákat próbáltuk azonosítani, akkor különböző lépéseket kellett először megtennünk, erre a legjobb a parlament. Az analitikai eszközök mások a fejlesztési segély és a védelmi politika, valamint a diplomácia terén. Az első esetben kommunikálnak egymással a tagállamok, ugyanakkor fenntartják a szükséges ellenőrzést. A fejlesztési segélyek esetében logikusnak tűnik, hogy először a szakpolitikai célokat értékelik a tagállamok és az EU, hogyha ezek nem illeszkednek egymáshoz, akkor ebből gondok lesznek. Így lehet a költségvetési kötelezettségvállalást is értékelni. Majd az erőforrások értékelése az EU és a tagállamok között, ennek meg kell történnie még mielőtt bármelyik kezdeményezést megteszik. A szinergiákat meg kell találni. Először is információkat kell keresni a kiadásokról a célország és az adományozország között, majd a célok alapján kell az információkat beszerezni a várható eredményekről. Ezeket az adatokat kell összesíteni, és ennek alapján tudják a parlamentek a lehetséges szinergiákat azonosítani. A másik esetben védelem és diplomácia, kicsit más sok az analitikai eszközök, az alapötlet elképzelés ugyanaz, áttekinteni a célokat, az agregát képességeket, infrastruktúra, felszerelés, személyzet, ez hasonló, mint a fejlesztési segély esetén, majd utána a hiányokat kell megállapítani, és a szinergiákat megtalálni. Köszönöm. Konklúzióként néhány ajánlással szeretnék élni. Amikor a kutatást végeztük, úgy láttuk, hogy több problémát találunk, mint megoldást, és ez aggodalmat keltett bennünk, mit is fogunk ajánlani, milyen ajánlásokkal állunk elő. Azt tapasztaltuk, hogyha az információ nem tökéletes, átfedések vannak az adományozó országok szintjén, azért ennek ellenére jelentős megtakarításokra lenne mód, hogyha a tagállami parlamentek és az EU között megfelelő az együttműködés ez mutató kell, hogy legyen, de nemzeti szinten belső koordináció szükséges a különböző minisztériumok és a parlamentek között. Legyen világos nemzeti stratégia, és ez nemzeti külpolitikai stratégiát is igényel, világos szerep megosztással, milyen szerepet kíván játszani az adott országa a katonai fellépésben, milyen képességekre van szükség. Ez attól függ, hogy milyen megközelítést kívánnak alkalmazni, ez az EU szintjére is igaz. Az EU céljait költségvetési lehetőség alapján kell megszabni. Felvetődött a kérdés, hogy hogyan folyosítják a fejlesztési segélyt. Ez a GNI 0,7%-át teszi ki. Jelenleg csak Dánia a többet 0,8%-ot. Az EK körülbelül a céloknak, az előirányzottnak megfelelően folyósítja ezt a segélyt. Nem csak az számít, hogy mennyit folyósítanak, hanem hogy hogyan teszik ezt. A célokat nem kívánják csökkenteni, viszont a folyósítást, a teljesítést kell vizsgálni, lehetne jobb eredménye a folyósításnak, ami a katonai képességet illeti. Fel a kérdés, mit akarunk együtt tenni? Csak tankokat akarunk küldeni? A belső koordináció EU és nemzeti szintű stratégiák terén rendkívül fontos, de ehhez sokkal magasabb szintű információk kellenek, átlátható költségvetés tervezés, rendszeres információt csere a költségvetésről, a tevékenységek, képességek költségének megfelelő felmérését igényli, vertikálisan és horizontálisan a szervezeteken, egységeken belül, javítani kell ezt horizontálisan a parlamentek és a parlamenti bizottságok között, valamint a nemzeti parlamentek és az Európai Parlament között. És ez lehetővé teheti számunkra az, hogy racionalizunk, megtak- racionalizáljunk, megtakarításokkal éljünk, és jobb eredményeket érjünk el, de ehhez valóban koordináció szükséges. Befejezésképpen elmondom, hogy találtunk megtakarítási módokat, látunk bevált jó gyakorlatot, a költségvetési bizottságok közötti együttműködés rendkívül fontos, de ahhoz, hogy szinergiákat találjunk, és ezekkel éljünk, világosan kell látni a tagállamok céljait, ambícióit, és ugyanúgy az EU céljait. Ezt őszinte teljes információcserére kell alapítani, alapozni koordinációra. A Lisszaboni szerződés tízes cikkének egyes protokollját kell felhasználni ehhez. Világos, hogy felvetődik a kérdés, hogyan tudnak egymással kapcsolatba lépni a parlamentek, vagy mindig Brüsszelbe kell jönniük, hogy együttes üléseken részt vegyenek. A két oldalú együttműködés nagyon jó példákkal szolgál, az angol-francia szerződést egy kis albizottság monitorozza a két parlament részéről. Vannak lehetőségek a koordinálásra, de van egy utolsó ajánlásunk, nem biztos, hogy mindig a nagyszabású találkozók segítenek. Először beszéltem itt a parlamentben, és amikor beszélek, általában felállok és látom a közönségemet, szemkontaktust tudok létesíteni. De itt más a helyzet, látom az elnök urat, más nem, és mindenki mögöttem van, csak a hátamat látják. Ez hasonló, hogyha a nemzeti parlamentek és az Európai Parlament között találkozó van, akkor szemkontaktust kell létrehozni, és valamilyen személyes dinamikát az emberek a pártpolitikán, különböző hálózatokon keresztül megismerik egymást, és akkor eljön az alkalom arra, hogy informálisan tárgyaljanak. Ez virtuális hálózatot hozhat létre, és így nem lesz információ hiány. Szisztematikus megközelítés kell a tagállamok az EP részéről, és ezt a találkozókon, eh, kapcsolattartáson keresztül lehet megtenni, mert igazából tudni akarjuk, hogy mennyit is költenek például a Palesztinában, eh, milyen ez az egész projekt, eh, mi történik a fejlesztési szférában. A nemzeti parlamentek, különböző szakbizottságok sosem kapják meg ezeket az információkat, viszont hogyha kérdéseket tesznek föl a találkozókon, akkor megkapják a tájékoztatást, és így ez a kommunikáció, információ csere világosabban megmutatja számunkra, melyek az igazi lehetőségek. Ehhez viszont fejlettebb koordináció kell. A nemzeti pártok és a parlamenti képviselők közötti jó együttműködésre a dánok szolgáltak jó példával. A lényeg az, hogy a nemzeti parlamenti képviselők és az EP között szoros kapcsolatra van szükség. Köszönöm, ezzel befejeztem, és várom a kérdéseket. Köszönöm asszonyom ezt a nagyon világos beszámolót, amely nagyon gazdag volt információkban, sok érdekes elemzést tartalmazott és amelynek személyes árnyalatot is adott melyet nagyra becsültünk. Görön Ferm és Hartung úr következik. Először Görön. Uh, uh, Köszönöm szépen. Nagyra értékelem ezt a tanulmányt és ezt az előadást. Azt gondolom nagyon hasznos. Ez volt az egyik olyan kérdés, amelyről itt a parlamentben már sok-sok éve vitáztunk. Egy megjegyzésem lenne, és egy kérdésem. Mindannyian tudjuk, hogy a közös kül- és biztonságpolitika létrehozása nagyon nagy feladat. Különösen azon tagállamok számára, amely korábban globális szereplők voltak, mint Franciaország és az Egyesült Királyság, számukra nagyon nehéz feladni korábbi vezető szerepüket az Európai Unió kedvéért. Láthatjuk ezt az ENSZ ről és a biztonsági tanácsi mandátumról szóló vitákban is. Tudjuk, hogy nagyon nehéz kérdésről van szó. Talán egy alulról felfelé építkező megközelítés hasznosabb lenne. Láthatjuk, hogy az együttműködés helyben, Afganisztánban, Líbiában és máshogy sokkal hatékonyabbá teszi a különböző politikákat, talán megtakarításokhoz is vezethet, talán ez lehetne a módja annak, hogy egy közös kül- és biztonságpolitikát alakítsunk ki. Ez volna a megjegyzés. Jó dolog, hogy több tagállam és az Európai Unió is helyben szerepet vállal, ez nagyon jó dolog. Ugyanakkor azonban arról kell beszélnünk, hogy vannak-e átfedések, koordinálnak-e a tagállamok egymással, és hogy a különböző szereplők között megfelelően megosztanak-e a felelősségi körök. Engem az érdekelne, hogy mikor hatékonyabb az Európai Uniós szintű szerepvállalás a nemzet és koordinált szervezeti fellépés helyett. Hallhattunk arról, hogy a nemzeti erőfeszítéseket EU-s erőfeszítések váltják fel. A kérdés az, hogy az EU számára ez azt jelenti, e, hogy helyben közvetlenül szerepet vállal, nagyobb mértékben, vagy pedig a nemzeti erőfeszítéseket koordináljuk jobban. Ez egy fontos kérdés, hiszen hogyha az EU szerepvállalása nő, akkor ennek megfelelően kell cselekednünk. Van-e más opció, ahelyett, hogy a különböző már meglévő szervezetek jobb koordinációját megvalósítsuk? Köszönöm. Nyilván több pénzbe kerül, mondja az elnök Hártung úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm szépen a tanulmányt. Egy kérdés vetődött fel bennem. Van -e egyáltalán szükség EU-s külpolitikára? Az a tény, hogy a nemzetállamok önmaguk is már saját külpolitikát folytatnak. Természetesen összefügg azzal a tényel, hogy a tagállamok függnek a nemzetközi fejleményektől bilaterálisan is. Évente több száz millió euró támogatást nyújt az Európai Unió bizonyos, bizonyos országok számára, amelyek azonban megtámadnak más országokat, Izrael például egy jó példa. Hollandia szívesen támogatná például Izrael, de nem a palasztin területeken, ahol támadásokra kerül sor. Novemberben már felvetődött egy hasonló kérdés, válasz azonban nem érkezett. Mennyi pénzt kap Palesztin az Európai Uniótól? Én többször feltettem ezt a kérdést, de a bizottság eddig még nem válaszolt erre. Köszönöm szépen, Inge Gressle következik. Köszönöm szépen, szeretnék utalni ehelyütt arra, hogy ugye mi létrehoztunk egy saját intézményt, az Európai Külügyi Szolgálatot, amely az pont azokat a szerepeket hivatott, azokat a feladatokat hivatott ellátni, amelyek itt említésre kerültek. Érdekelne, hogy mi a vélemény az Európai Külügyi Szolgálat koordinációját illetően, minek kell ezen a téren még történnie. Ön tett javaslatokat, de konkrét javaslatokat nem tett, hiszen vannak olyan intézményeink, amelyek felelősek a bizottság és a külügyi szolgálat együttműködésért. Jó lenne, hogyha erről még mondhatna néhány szót. Köszönöm szépen. merci. Le... Köszönöm. Az a tanulmány, amelyet megbízásba adtunk, az nem foglalkozik ezzel. Majd még más munkákra is szükség lesz a tekintetben. Más észrevétel, jelentéstevő asszony, Nadesda asszony, felkíván kérdéseket az előadóknak? Uh, Köszönöm szépen. Teljesen egyetértek a javaslatokkal. Mindössze annyit mondanék, hogy nagyon fontos tény, hogy mi itt megvizsgáljuk, megvizsgáltuk már a javaslatokat a szakbizottságban, és szeretném még egyszer elismételni, hogy mindenképpen racionalizálni kell az általános célkitűzéseinket. A közös tervezés nagyon fontos lépés az EU-s érdekvédelem felé, ez nagyon fontos számunkra nyilvánvalóan. Vannak könnyen elérhető szinergiák a diplomáciai szervezetek és más területeken. Biztos vagyok benne, hogy a, el tudjuk érni ezeket a célokat, és ez csökkenti majd a kétségeinket afelől, hogy egyáltalán képesek vagyunk egy közös külpolitikát létrehozni, sokan szkeptikusak ezzel kapcsolatosan. De én optimista vagyok, én úgy gondolom, ezt el tudjuk érni, és ez az Európai Unió javát szolgálja majd. Nagy mértékben üdvözlöm az önök munkáját. Köszönöm szépen. Smith. Köszönöm, Smith asszony. Óhajt válaszolni a Ferm úr kérdésére? Thank you. Um, I'll be very... Köszönöm szépen. Rövid leszek, mert tudom, hogy 10 órakor rá kell térnünk egy másik kérdésre. Válaszolva Gresslasson kérdésére, úgy próbáltuk megírni a tanulmányunkat, hogy az ne legyen átfedésben más munkákkal. Éppen ezért igyekeztünk nem összpontosítani a külügyi szolgálat kérdésére. Tehát mi kifejezetten úgy készítettük el a tanulmányt, hogy ne fedjük le ezt a területet. De nyilvánvalóan a különböző követségek közös használata mindenképpen előnyös volna, és nyilván költségeket is meg lehetne takarítani ezáltal, de az interakciók szempontjából is jó lenne, hogy az ember összefut valakivel a folyosón, akkor kommunikál vele, tehát gyakorlatilag kézzelfogható és közvetettebb előnye is lenne mindennek. Ez kézzelfogható megtakarításokat is eszközölne, de mint ahogyan mondtam, mi nem akartuk lefedni ezt a területet ebben a tanulmányban, annak érdekében, hogy ne legyenek átfedések más tanulmányokkal. Ami Hollandiát illet és a palesztin kérdést, azt gondolom, ez nem az én asztalom. Meghagyom másoknak a válaszadást erre vonatkozóan, de a az alulról felfelé való építkezésben, ebben a megközelítésben még mindig sok a mozgásterünk. Úgy látjuk, tagállami szinten vannak itt főként gondok, a lentről felfelé való építkező módszer, tehát mindenképpen helyén való lenne. A mag koordinációt és együttműködést illeti, azt gondolom a tagállamok nem egyeznének bele abba, hogy a külpolitika bármely területén legyen az a fejlesztés vagy a védelmi politika, az Európai Unió átvegye a tagállamok szerepét. Bizonyos esetekben azonban előfordulhat, hogy a bizottság együttműködik az egyes tagállamokkal, így például Németországgal és az Egyesült Királysággal a fejlesztéspolitikában például, ahol tulajdonképpen egymás, a kooperáció vagy az együttműködés felerősíti a bevetett eszközök hatását. A koordináció révén emellett pedig bizonyos feltételeket is szabhat az Európai Unió. Ez ismét csak hasznos lehetne az átfedések megszüntetésére. Hartung úr, megint csak szót kért. Elnök úr, Némileg csodálkoztam azon tény okán, hogy a hölgyek nem reagáltak kérdésemre, hiszen van egy tanulmány a nemzeti parlamentek és az Európai Parlament tárgyában, amely miatt erről vitázni kellene. Kár, hogy erre nem is reagáltak. Nos, kedves kolléga, nem kerüljük a vitát, hogyha figyelmesen követi a Költségvetési Szakbizottság munkáját, akkor a tavalyi évben Kiküldtünk egy költségvetési szakbizottsági missziót, illetve a fejlesztési és AFET szakbizottság misszióját Izraelbe, valamint a palesztin területekre. Miért is? Mert összegeztük ezeket a segélyeket, amelyeket az Európai Unió különböző költségvetési sorokon biztosít a palesztin területeknek, és konstatáltuk, hogy a harmadik országok profitálnak a legjobban az EU-s segélyekből konstatálhattuk több ízben, és a Költségvetési Szakbizottságon belül volt egy írásos jelentés is erről, hogy azok a források, amelyeket adományozunk a palesztin hatóságoknak, illetve a gazdasági fejlődés, illetve a palesztin hatóságok működése céljából, ezeket jól használják fel összességükben, az izraeli kormány pedig köszönetet mondott nekünk, mert alapjában véve az európai adófizetők fizetnek az izraeli adófizetők helyett a területek igazgatásáért. Az izraeli kormány szerint ezek palesztin fennhatóság alatt vannak, de valójában nem az izraeli hatóságok igazgatják ezeket a területeket, és ez egy meglepő tény. Tehát jogos kérdést vetett fel, de rendelkezésünkre áll valamennyi számadat, és ezt rendelkezésre tudjuk bocsájtani, de nem ez volt ezen tanulmány tárgya. Köszönetet mondok Smith úrnak és Hef asszonynak az előadásukért és válaszaikért. James még hozzá van szólni? Szerettem volna lezárni. Egy másik pontról van szó, amihez kapcsolódik, hangzik a képviselő úr válasza. Elnök úr, tehát szeretném első sorban is felvetni azt a jelenséget, amelyet a két szakértőnk kiemelt, azaz, hogy hiányzik a koordináció a tagállamokban, az adminisztráció között, vagy akár a parlamenti szakbizottságok között, amelyek a külpolitikával foglalkoznak, a védelmi politikával, a fejlesztési politikával, vagy a külkapcsolatok más szempontjai, valamint a humanitárius fellépések és a többi. És ez egy olyan probléma, amivel szembesülünk az Európai Bizottságban is, az Európai Parlamenten belül is, mindenhol fellép ez a probléma, tehát ez egy közös kihívás. Szeretném azt is kiemelni, hogy mostanáig a nemzeti parlamentekben egyesek jobban ellenőrzik a külpolitikát, mint mások, de egyetlen nemzeti parlamentben sincs olyan elképzelés, hogy valóban egy közös európai vízió lehetővé tenni, hogy hatékonyabbak legyünk és megtakarításokat érjünk el. Afganisztán esete valóban egy rendkívüli eset. 23 vagy 24 Európai Uniós ország van, akik katonai kontingenseket küldtek a helyszínre. Ez nem jó semmire, hiszen tíz évvel később katasztrofális mindennek a mérlege. De minden egyes ország elégedett azzal, amit tett, a katonai kontingensével, minden egyes nemzeti parlament elégedett azzal, hogy van ott katonai kontingens, és senkinek nincs globális áttekintése a helyzetről. És ennek az az eredménye, hogy tíz év elteltével, hogyha összeadjuk a katonai kiadásokat, amelyek a tagállamok terhére vannak, és a különböző fejlesztési segélyek összegét, akkor azt látjuk, hogy 10-20-szor annyit költöttünk, mint Afganisztán GDP-je. Hogy egy olyan politikai eredményhez jussunk, amit mindenki ö, megítélhet saját tetszése szerint, de nincsen globális ö, értékelés erről. Tehát abszolút szükség van arra, hogy egy olyan mechanizmust hozzunk létre, amely lehetővé teszi, hogy minden egyes esetben, amikor nemzetközi operációt indítunk, Európai Unióként akár, vagy pedig bizonyos tagállamok csoportjának részvételével, akkor legyen egy globális politikai ellenőrzés az adott műveletet illetően. Afganisztán mellett van egy másik eset, amely szintén példaérdekű, nem volt a tanulmány tárgya. Ez a kalózkodás elleni küzdelmet érinti a szomáliai partok előtt. Ez egy pénzügyi botrány, egy katonai botrány, és politikai botrány is egyben, és senkit nem érdekel ez. Hatalmas összegeket költünk el, katonai kiadásokra, gazdasági kiadásokra, gazdasági vesztességek vannak a tengerhajózás vesztességeim miatt, a nemzetközi közösség elégedett, az ENSZ elégedett, az Európai Unió elégedett, az Atalanta művelet miatt minden egyes tengerészet elégedett, az eredmény viszont siralmas. Fontos tehát, hogy attól kezdve, hogy külpolitikai fellépések vannak, amelyek egyre inkább nemzetközi jellegűek, az ENSZ mandátumát követve. Nos, tehát ettől kezdve egy valódi politikai és költségvetési ellenőrzésre van szükség ezek felett. A szerepünk itt a Költségvetési Szakbizottságban nem az, hogy a, ezen politika tartalmát illetően avatkozzunk be, mi a kiadásokat adjuk össze, amelyeket az Európai Unió eszközölt, valamint a nemzeti parlamentekkel a tagállami kiadásokat, annak érdekében, hogy a külpolitika felelősét a felelősség elé állítsuk. Tehát, hogy ennyibe kerül egy adott művelet, tehát ön ítélheti meg, vagy önök ítélhetik meg, hogy ez a költség, ez megfelele annak a politikai eredménynek, amit elértünk mi, nem tudjuk ezt megítélni. Amit tehát javaslok, miközben köszönetet mondok szakértőinknek, a következtetéseiket természetesen nyilvánosságra hozzuk, már ezen közlemény formájában is, amelyet az interneten közzétesszünk, illetve a különböző dokumentumok formájában, de külön felhívjuk még az AFET, illetve a Deveszak Bizottság, illetve a főképviselő figyelmét ezekre a problémákra, és a nemzeti parlamentekhez is fordulunk, az érintett nemzeti parlamentekhez, hogy mindenki levonhassa ebből a megfelelő számára hasznos tanulságokat. Elmondtam az ülésünk előtt, hogy az elmúlt időszakban talán túlságosan megszaporodtak a parlamentközi konferenciák a költségvetési tárgyakat illetően, és talán tudják, hogy a külpolitika tárgyában mostanáig nem találtunk mm, egyetértésre az Európai Parlament, illetve a nemzeti parlamentek között, hogy hogyan tudnánk jól együttműködni. Miután a Nyugat-Európai Unió parlamenti közgyűlése megszűnt. Ez okafogyott, tehát ez a szervezet eltűnt, tehát a Nyugat-Európai Unió parlamenti közgyűlése eltűnt, ezt egy másik szervvel kellene felváltani, amely a politikai, parlamenti ellenőrzést gyakorolhatja a tagállamok külpolitikája felett. Jelenleg a kozak keretein belül vitázunk erről a kérdésről, és a parlamentek elnökei között mostanáig nem jutottunk eredményre. A légköre a tárgyalásoknak jó, meglátjuk, hogy mire juthatunk. Köszönöm tehát, köszönöm Nyemski asszonynak, és James Ellis vissza kívánt térni erre a tanulmányra? Thanks very much, Congratulations. Köszönöm. Gratulálok az előadóknak. Ezt a dokumentumot talán a főigazgatóság figyelmébe kellene ajánlani, mert érdekelne engem az, hogy mit is fog tenni a parlament ezzel kapcsolatosan később. Figyelem ezt a Költségvetési Bizottságban. A 2509-es anyagról van szó, amely a stratégiai kérdéseket vizsgálja. Ez a dokumentum a múlt hét óta a Global Trends 2030 cím alatt a policentrikus világ címszó alatt található meg, és foglalkozik azzal, hogy az EU stratégiailag hogyan fog eljárni a jövőben. Két dolgot szeretnék kérdezni elnök úr a szakbizottságtól. Egy, azok, akik ezt a dokumentumot készítették, hogy a koordinátorok vagy a bizottság számára egy rövid bevezetőt készíthetnének arról, hogy miről is szól ez, milyen gazdasági váltás van most a nyugat és a kelet és mások között, a másik pedig a projekt második részét, illetően a 25.09-ről van szó, a Költségvetési Bizottság számára az intézmény közé munkacsoportban kívánjuk monitorozni ezt a tanulmányt. Köszönöm, James. A tanulmány eredményét szintén, ennek a tanulmánynak az eredményét is nyilvánosságra kívjuk hozni. Ez különösen a Költségvetési Bizottság számára különösen fontos téma. Örülünk annak, hogy James követte ezt a dolgot, és hamarosan beszámol róla a Szalat úr, nem láttam önt. Nagyon röviden, elnök úr, először is elégedettségemet szeretném kifejezni azon dolgokat illetően, amelyeket öntől hallottam végre. A az egyik legtechnikaibb szakbizottság egy politikai jellegű témát vetett fel, amelynek fontossága túlmegy ezeken a technikai vetületeken. Azt hiszem tehát, hogy a politikai értékelés részét kell, hogy képezze politikai vitáinknak, hogy beteljesítsük Európa, az Európai Parlament annak szakbizottságairól alkotott elképzelést hogy csupán a technikai szempontokról beszélünk globálisabb áttekintés nélkül, nos pont ez az oka annak, hogy Európának most sem sikerül még intézményes szerepét betölteni a nemzetközi közösségben. Örülök tehát, hogy most ezen értékeléseket átadják Lady Ashtonnak is, hogy végre valóban európai külügyminiszteré válhasson, ahelyett, hogy egyszerűen technikai képviselője lenne az egyes tagállamok európai politikáinak. Tehát élénk elégedettségemet szeretném kifejezni az ön által mondottak kapcsán, amit egyébként valószínűleg a jelentéstevő is hangoztatott, de ezt nem volt módon meghallgatni. Köszönöm. Köszönöm, tisztelt kolléga, ezt a bátorítást, mondja az elnök úr jól értettem, nem az a célunk, hogy elhagyjuk szerepünket, költségvetési szakbizottság vagyunk. Nem mi határozunk meg, hogy hova fordítsuk a pénzeket a kül- külpolitika területén, de van egy nyilván szerepünk, kötelezettséget vállaltunk, felhívjuk közvélemény, a nemzeti parlamentek, a kormányzati hatóságok, a főképviselő figyelmét arra, hogy mérlegelje, hogy ezek a források azt a politikai eredményt hozták-e, mint amit tőlük vártunk. Köszönetet mondok tehát a szakértőinknek, és azt javaslom, hogy térjünk most át a komoly dolgokra, a szavazásra. Azt a döntést kell meghoznunk. Nem tudom, hogy mindenkinek itt van a szavazókártyája. Most az egyszerűen elhoztam az enyémet. Hogyha valakinek hiányzik a szavazókártyája, kérem jelezze nekem. Bon. Euh, si. Alors, je vous propose de commencer par le rapport Vaughan. Akkor kérem, hogy kezdjük el a Vaughan jelentéssel. Ötös pont. Mindenki előtt ott van a szavazólista. Az, a tervezett bevételkes kiadások a, a 2013-as pénzügyi évre vonatkozóan első szakasz parlament. Mindenkinek megvan a szavazólistája ezzel a témával kapcsolatban? Rendben. Egyes módosító Hartong úr, a ellenzéki támogatja. Hárman. Ki van ellene? Gyakorlatilag mindenki más. Tartózkodás elutasítva. Kettes, Gerbrandi úr részéről. A jelentéstevő támogatja, ki támogatja. Köszönöm. Ki van ellene? A néppárt. De a néppárt elszigetelt. Tartózkodás tehát elfogadtuk. Hármas módosító Andreasen asszony, a jelentéstevő ellenzi, ki van mellette. Hárman ellene. Hmm, többség, tartózkodás elutasítva. Négyes módosító Ödenberg asszony tollából. A jelentéstevőnek nincs véleménye, lelkismereti szavazás, ki van mellette. Ellene ellenőrizni kell. Van szavazati jogom? Igen, azt mondják. Egyel több szocialista szavazott. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. 20 mellett, a 11-en ellene, két tartózkodással elfogadtuk. nyolcas as módosító jelentéstevő ö, visszavonták, ötös ös módosító Vertman asszony, a jelentéstevő ellenzi, Vertman asszony nem tudott részt venni a munkáinkban ma délőtt, ki van mellette, ki van ellene, tartózkodás elutasítva. Hatost visszavonták, Kondralszon asszony, legalábbis erről tájékoztattak engem. Hetes módosító De Jong úr részéről a jelentéstől ellenzik, ki van mellette. Hárman, ki van ellene. Tartózkodás elutasítva. Kilences, Monika Holmeyer ezt visszavonta. Azt mondják nekem legalábbis. Van egy A kompromisszumos, amely több módosítót lefed. Ki van emellett? Ki ellenzi ezt? ketten tartózkodás elfogadva. Így rögtön át is léphetünk a 15-ös módosítóra Portas úr tollából, a jelentéstevő ellenzéki van mellette. A liberálisok és a konzervatívok szocialist, kommunistát játszanak, hát ez meglepő, ki van ellene. Tartózkodás elutasítva tehát. 16-os Monika tollából most megtartotta ezt a módosított ajánlást, vagy támogatja, ki van mellette, ki van ellene. Tartózkodás elfogadva. 17-es Hartong úr tollából ajánlástevő ellenzi, ki van mellette, ellene. Tartózkodás elutasítva. 20-as Andreasen asszony részéről a jelentéstevő ellenzi, ki van mellette, ki van ellene ugyanez a többség elutasítva. 19-es módosító, ez érvényes, hiszen a korábbi módosítót elvetettük. A jelentéstevő támogatja, ki van mellette, ellene. Tartózkodás elfogadva. Átléphetünk a 24-es módosítóra mert az összes többi módosító már le van fedve. 24-es Andrásszon asszony tárgy, tollából a jelentéstevő ellenzi, ki van mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 25-ös portas úr tollából a a ellenzi, ki van mellette, senki, ellene, tartózkodás elutasítva. 26-os a jelentés tevő támogatja, ki van mellette, ellene, egy tartózkodás elfogadva. A 27-es módosítónál egy külön szavazás van. Az első részről szavazunk, urges, add the latest szavakig, a jelentéstevő támogatja, ki van mellette, ki ellenzi. Senki, tartózkodás, tehát az első részt elfogadtuk. A második részt illetően a jelentéstevő nem foglalt állást, ki van mellette? Ellene? A néppárt elszigetelt, tartózkodás, a néppártot megverték, tehát a második részt szintén elfogadtuk. Térjünk át most a 28-as módosítóra Hartongúr tollából amely kompatibilis azzal a módosítóval. Szalató úr, elnézést, elnök úr. Ne kínozzon minket minden egyes alkalommal azzal, hogy a néppártot megverték. Venant de moi, c'est l'expression d'une modestie. voilà. Bien, mais... Euh, Szerénység, mivel hogy jó, én magam mondom. Vous, euh, les humiliations... Euh, Nos, a megalázottság, ez egy közös érzelem itt a szavazásra, de ezt csak a jó kedvéért mondom. Nos, tehát jó kedvel, tehát a 28-as módosító hartongó részéről ez kompatibilis, a jelentéstevő ellenzi, ki van mellette, 3 négyen, ki ellenzi, többség tehát elutasítva. 29-as módosító Gerbrandi úr részéről, ez szintén kompatibilis, a jelentéstevő ellenzi, ki van mellette. nyolcan, ki ellenzi, többség, tartózkodás elutasítva. 30-as módosító Monika Holmeyer tollából a jelentéstevő ellenzi, ki van mellette? Monika. Ki ellenzi? Van egy frakció, amely elszigetelt tehát a módosítót elutasítottuk, sajnálom, sajnálom Monikát és frakcióját. 31-es módosító Dejong tollából a a ellenzi, ki van mellette. Ketten, ki ellenzi, a többség, tartózkodás elutasítva. 32-es módosító Hartong úr tollából a a ellenzi, ki van mellette. Hárman, ellene, tartózkodás elutasítva. 33-as módosító Harton gurtollából a frivot következik ezzel kapcsolatosan. Ez elnézést, ez már le van fedve. Az egységes székhelyet célozza ez a módosító, hogyha többször is elfogadjuk, akkor három-négy székhelyünk is lehet akár. Mindegyik egységes egyébként. A 34-es módosító De Jong úr tollából azt mondják nekem, hogy ez kompatibilis. A jelentéstevő ellenzi, ki van mellette, ki ellenzi, tartózkodás elutasítva. 35-ös Haugasszony részéről a jelentéstevő támogatja, ki van mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 36-os megint csak le van fedve, 37-es Hartong úr tollából jelentéstevő ellenzi. Elnézést, a 36-os nincs lefedve. Elnézést. A 36-os lefedi az 59-est, hogyha, azt elfogadjuk, hogyha ezt elfogadjuk. Én tévedtem. A jelentéstevő nem fejezett ki véleményt, ki támogatja ezt, ki ellenzi. Ugyanaz a helyzet tartózkodás, tehát elfogadtuk. Lefedi tehát az 59-est, amelyre csak később kerül sor. A 37-es kompatibilis Hartongúr tollából jelentéstevő ellenzi. Ki van mellette? A Hartongúr. Hárman. Ellene. Tartózkodás elutasítva. 38-as Ödenberg asszony tollából ez le van fedve, ez meg, megint csak az egységes székhelyjel foglalkozik. 39-es úgy szintén le van fedve. A 40-es Derek Vogan és Monika Holmeyer, a szerzők, ki támogatja ezt, ki ellenzi. Tartózkodás elfogadva. 41-es, Helga, ez kompatibilis, a a ellenzi, ki van mellette, ellene. Mindenki, aki nem Helga, tartózkodás elutasítva. 42-es Andreasen asszony, a szerzője a jelentéstevő ellenzi, ki van mellette. Herman, ellene, tartózkodás elutasítva. 43-ast visszavonta a jelentéstevő, 44-es, Morganti úr a szerzője, ezt meg kell szavaznunk, a jelentéstevő ellenzi, ki van mellette, hárman mellette, ki van ellene, ki tartózkodik, elutasítva. 45-ös a jelentéstevő és felmúra szerzők. Egy szóbeli módosítóval van kiegészítve ez, amely abban áll, hogy a 12 A bekezdéshez hozzá kell fűzni to be revised accordingly. Okay? But... ezeket a szavakat. Nos, tehát ki támogatja ezt a szobeli módosítóval kiegészített módosítót? Ki ellenzi? Négyen. Tartózkodás. Elfogadva. 47-es. A jelentéstevő tollából ki van mellette? Ellene. Tartózkodás. Elfogadva. Áttérhetünk most közvetlenül az 51-esre a jelentéstevő a szerzője, szintén szóbeli módosítóval. Tehát itt a 13-as E bekezdést kell kiegészíteni ezzel. To the agreement reached in the conciliation meeting between the Bureau and the Committee on Budgets, le reste sans changement. A többi rész nem változik. Tehát ez a találkozónkra utal a büróval. Ki támogatja ezt? Ki ellenzi? senki, tartózkodás, tehát elfogadtuk. Most áttérhetünk az 52-es módosítóra De Jong úr, a szerzője, a Jantista a van mellette. Hatan, ki ellenzi? Több mint hat személy, tartózkodás, elutasítottuk. 53-as Helga Trüppel a szerzője, a jelentéstevő ellenzi, ki van mellette. Helga, bátran, ki van ellene, mindenki más. Szégyenletes módon. Tartózkodás elutasítva. 54-es Monika visszavonta ezt. 55-ös Morganti úr a szerzőjelentéstevő ellenzi, ki van mellette. Hárman, ki ellenzi. Többség, tartózkodás elutasítva. B kompromisszumos a jelentéstevő tollából, ki van mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Tehát az 59-esig tudunk lépni, de az le van fedve. Tehát nézzük a 60-ast, Hartong úr, a jelentéstevő ki támogatja. Hárman, négyen, ki ellenzi? a többség tartózkodás elutasítva. 61-es, Andrea asszony a szerzője, a jelentéstevő ellenzi, ki van mellette. Négyen, ki ellenzi, a többség tartózkodás elutasítva. 62-es De Jong úr, a jelentéstevő ellenzi, ki van mellette. ki ellenzi, ugyanaz a többség, tartózkodás szintén elutasítottuk. 63-as Pászkasz úr a szerzője, jelentéstevő ellenzi, ki van mellette. Ellene sokan, tartózkodás elutasítva. 64-es Vertman asszony a szerzője. Ezt egy szóbeli módosító egészíti Monika Holmeyer részéről. Az unforeseen szó beillesztéséről van itt szó. Ez egy érdekes koncepció. Monika? Pardon. Ähm, wir hatten uns dafür entschieden, dass eigentlich úgy döntöttünk, hogy tulajdonképpen az egész komplexumot lefedi az előzetes rendelkezések, ezért mi néppártként úgy döntöttünk, hogy ellene szavazunk, mert semmi értelme nincs annak, hogy megduplázzuk a dolgot. Az 52-es módosítóval kapcsolatosan lenne még egy megjegyzésem. Többen ez ellen szavaztak. Az újságírónak szándé egyébként már nem létezik, ezért szavaztunk ellene, mert nem szavazhatunk meg valamit, ami már nem is létezik. Ez tehát egy megelőző intézkedés egy olyas valami számára, ami már egyébként sem létezik. Amikor elemiskorába jártam, akkor megtanultam, hogy egyszer egy az plusz. Tehát a semmi ellen szavazni, az életet teremthet. Értem, hogy a jelentéstevő ellenzi ezt a módosítót, az öt, a 64-esről van szó, ön ezt ellenzi. Ki van tehát a 64-es módosító mellett Vertman asszony? Négyen. Öten. Ki ellenzi ezt a módosítót? A többség, tartózkodás elutasítva. A 65-ös marad Hartongúr tollából kitámogatja ezt. Ki ellenzi? Tartózkodás elutasítva. Zárószavazás elektronikus szavazás keretében. Jensen itt van a szavazókártya, hogy elfelejtette? Nem? A szavazást megnyitom. Mindenki szavazott, beleértve Ant. Van-e ö, jogom szavazni? Nagyon sok a liberális most, ez gyanús. Nem, nincs joga annál jobb, időben kell érkezni. Vége a szavazásnak, 31-en mellette, ketten ellene, két tartózkodás, és Jensen asszony, hogyha szavazhatott volna, akkor ő is mellette szavazott volna. Tehát gratulálunk a jelentéstevőnek, egy nehéz munka volt ez, amit hatékony munkával adott meg. Most pedig áttérünk. Erről, ó, au staff regulation. C'est le point 19. A 19-es pontra staff regulation. George Lyon úr jelentését kérem, vegyék kézbe, ő a mi igen nagyhatalmú alelnökünk. Megvan a szavazókártya? Ann Jensen elküldi Jan Müldert, és ő fog szavazni, hiszen ő a szavazásra jogosult. George Lyon jelentéséről szavazunk. Négyes módosítás mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 17-es hercogasszony, részenként szavazunk, három részben egy, addition of skills and competencies mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Kettes rész, so as to ensure az all function groups ig ellen van az, az előadó mellette, ellene, többség, tartózkodás. A második rész eltűnt, harmadik rész, a shell elút a bányzal helyettesítjük. Nem tetszik ez az eladónak Mellette ellene ugyanaz a többség, akkor csak az egyes részt tartottuk meg a 17-esből. 18-as Szidónia a 17-essel egybesik, az előadót támogatja mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 19 visszavonva, nem. A 19-es ingejé szóbeli módosítással if he has ellene van az előadó mellette, ellene többség. Van egy erőteljes, kicsit elszigetelt csoport, némi kis erősítése, de mégis elutasítva. Négyen mindig veszítenek Szidóniái a következő mellette. Az a 20-as mellette. Ellene. Köszönöm. Itt van többség. A 20-as, 21-es Inge visszavonta. 22-es Szidónia az előadó mellette van mellette, ellene tartózkodás elfogadva. 23-ast visszavonta a szerző, 24-es Miguel Portás, Jürgen Klute, az előadó mellette, Helga ellene, többség, tartózkodás, elutasítva. 25-öst visszavonták, 26-os Helgáé, ellene van az előadó mellette, kettő ellene, többség, tartózkodás elutasítva. 27-es új részéről, ellene van az előadó, mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 28 visszavonva, Gressz asszony, a 29-et is visszakívánom vonni. 29-es is visszavonva, köszönöm, 30-as is, a 30-as is most pedig a recitalekhez, Pravrum bekezéshez érkeztünk, hetes Vertman asszony részéről. Az előadó Horvátországot törlé mellette. Ellene. Kénytelen vagyok ezt ellenőrizni, mert most már nem értem a helyzetet. Én is szavazok, szavazati jogom van. Mindenki szavazott? Remek. 20 mellette, 16 ellene, nulla tartózkodás, elfogadva. Kettes az előadói mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. Nyolcas, Hercogasszony, mellette, ellene tartózkodás elfogadva. Hármas az előadó részéről mellette ellene tartózkodás elfogadva. Kilences Helga részéről ellene van az előadó mellette ellene tartózkodás elfogadva. Tízes Gue részéről ellene van az előadó mellette ellene tartózkodás, ugyanaz a többség elutasítva. 11 Herzog mellette van az előadó mellette, ellene, tartózkodás, a többség mellette van elfogadva. 12-es Vertman asszony, ellene van az előadó mellette, 4 ellene, Köszönöm, tartózkodás elutasítva. 13-as, ugyanaz a szerző, ellene van a szerző. Mellette? Négyen, ellene. Köszönöm, tartózkodás elutasítva. 14, Herzog Edét, mellette van az előadó, mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 15-ös, 16-os egyforma, támogatja az előadó, mellette, ellene, tartózkodás elfogadva az egész jogalkotási állásfoglalásról, egyes mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, ötös Helga Trüppel részéről, mellette, az előadó ellene van. Mindenki mellette van, beleértve az előadót, ellene, kilencen, tartózkodás, elfogadva, hatóság a trüppel ellene van az előadó mellette, ellene tartózkodás, elutasítva végső szavazás a véleményről, ezt elektronikusan javaslom megejteni. Mindenki szavazott? Még két szavazó hiányzik. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. 30 mellette, 3 ellene, 2 tartózkodás. Gratulálunk az előadónknak. Most pedig azt javaslom, hogy térjünk át a 18-as pontra. A globalizációs alkalmazkodási alap igénybevétele Matera asszony jelentése. Matera asszony nincs itt. A Költségvetési Bizottság most tehetetlen, de Szavador asszony helyettesíti. Nem tudom, hogy így sikerül-e majd a harctéren nyernünk. Matera asszony jelentése, kettes módosítás, liberálisok ellen van az, ellenő, az előadó mellette, a liberálisok ellene, mindenki, aki nem liberális, tartózkodás elutasítva. A hármas Vertman asszony támogatja az előadó mellette, ellene, Tám, tartózkodás elfogadva. Darden úr négyes módosítás, támogatja az előadó mellette, ellene, köszönöm, a liberálisok voltak azok, elfogadva ötös, Dárden úr ellenzi az előadó mellette, ellene. Ezt szerintem ellenőrizni kell, mert tehát az ötös módosítás Dárden úr, megnyitom a szavazást. Folytatódik a szavazás. Szavazzanak. Vannak lusták, akik már nem szavaznak. Lezárom a szavazást. 12 mellette, 21 ellene, tartózkodás nulla, elutasítva. Hatos Dárden úr szóbeli módosítással, amely azt jelenti, hogy purla period, tehát a 2014-2020-as időszakban, de ez nem tetszik az előadónak mellette, ellene tartózkodás, ugyanaz a többség, mint az előbb, elutasítva. Hetes liberálisok ellenzi az előadó mellette. Az, a liberálisok plusz kettő ellene, a mamutok és néhány más képviselő tartózkodás elutasítva. Darden úr szóbeli módosítása a hatos bekezdésben a biondot kell behelyettesíteni tehát december 31 után, a for application submitted after, tehát egy pontosítás december 31 után benyújtott kérelmek. Az előadót támogatja mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, egyes módosítás liberálisok ellenzi az előadó, ellene, Szerintem van többség, de inkább ellenőrizzük elektronikusan. Az egyes módosítást így elektronikus szavazásra bocsátom. Szavazzanak. Lezárom a szavazást. 20 mellette, 13 ellene elfogadva. Végső szavazás elektronikusan. Megnyitom a szavazást. Megnyitom a szavazást. Vannak kollégák, akik már nem szavaznak, belefáradtak. 25 mellette, 13 ellen, 3 ellene, 4 tartózkodás. Gratulálunk a néppárti koordinátornak. Most pedig áttérünk a nem a az átcsoportosításokra térünk át. Természetesen meg kell a, az átcsoportosításokat, a 20-as pontot, meg, ez, erről kell szavazni mellette, ellene, tartózkodás, ugyanaz a szavazás, ezt hivatalosan meg kellett szavazni, ez meg is történt. Köszönöm. Most pedig áttérünk a többi átcsoportosítást majd nem sokára megvizsgáljuk. Nincs több Bálcáni asszony esetében nincs több átcsoportosítási kérelem. Egy kis türelmet, erről meg kell bizonyosodjak. Balcáni asszonynak nincs más átcsoportosítása, Fernándes úrnak van, viszont takarítás, karbantartás. Köszönöm szépen, elnök úr. Ezt a módosítást tulajdonképpen már egyszer bemutattuk. Ebben az összefüggésben sikerült már a kételyeket tisztázni, Emlékeztetnék arra, hogy ez összefügg az összes brüsszeli épület tisztításával és fenntartásával. Preventív intézkedésekről van szó, de nincs gond a költségvetés ezen módosításával, két millió euróról van szó. Ez a luxemburgi épületre vonatkozó költségvetési sorból kikerül, és átcsoportosítjuk, de semmiféle gondot nem okoz. Olyan változás ez, amely az elnökség 2010, 2010 márciusi döntéséből adódik. Minden rendelkezést, jogi előírást figyelembe vettünk, és ez megfelel a környezeti követelményeknek is, úgyhogy javaslom a támogatását ennek a módosításnak. Jean merci. Köszönöm. Nincs ö, több kifogás a szavazást illetően. Ki támogatja ezt a lecsoportosítást? Ellene tartózkodás? Három tartózkodás elfogadva. Előadó kérdezem, van-e másik átcsoportosítása? Nincs, nincs több átcsoportosítási kérelem jelen pillanatban. Most pedig a hatos napirendi pontra nem, ezt elhalasztottuk. Most Point 10 et 14, on n'a plus besoin de voter. Non, il faut les présenter. Ah, pardon, excuse-moi, excuse-moi. Elnézést, a szavazásokat így befejeztük, és visszatérhetünk a napi rendi pontunkra, mégpedig a tízes pont következik. Ez egy jelentés tervezett vélemény számára, Maria Muniz de Urquiza, a demokrácia és az emberi jogok világszintű előmozdítása finanszírozási eszközének létrehozása. Azt hiszem, asszonyom, hogy önnek két jelentése is van, a 14-es is, a stabilitási eszköz létrehozása. Ha megtenné, hogy a két jelentést egyszerre terjeszteni elő, mert akkor időt nyernénk. Un peu de silence, s'il vous plaît. Un peu de silence. Madame Muniz a seule la parole. a szó. Instrumento. Nos, itt két finanszírozási, külügyi finanszírozási eszközről szóló állásfoglalásról van szó, mégpedig a bizottság által javasolt módosításokról van itt szó. A reform célja... Elnök úr, nem figyelnek rám kielégítően. Kérem, hogy csönd legyen, aki beszélni akar, az távozzon. Igen, nos tehát. A reformban egy harmonizált, egyszerűsített, rugalmas eljárásról van szó a négy földrajzi eszköz és a három tematikus eszköz tekintetében, amelyek az európai külpolitikához tartoznak. Mindkét eszközről egyszerre szeretnék beszélni, összefognám ezeket. Az egyik a stabilitási eszköz, amely most már a biztonsági eszköznevet viseli, a másik pedig a demokrácia és az emberi jogok előmozdításának európai eszköze. Ez a két eszköz egyre nagyobb szerepet kapott és jelentőséget kapott az elmúlt években, hiszen az Európai Unió külpolitikájának egyfajta szimbólumát képezik, főként, hogyha belegondolunk, hogy az európai külpolitika a biztonság védelemre épül, és a humanitárius szerepvállalásra. A reform célja, hogy növekedjen a jogbiztonság, valamint az, hogy a költségvetésben a szinergiákat előmozdítsuk, és ne legyen kettős terhelés ezen a téren. A szerződés 21-es cikke kimondja, hogy a külpolitikának mik a céljai. Az Európai Unió szintjén a nemzetközi biztonság erősítése, a konfliktusok megelőzése és egyebek. A stabilitási eszköz az az eszköz, amely az Európai Unió esetében a kapacitások kiépítését szolgálja, és más területek is ide tartoznak, amelyeket a többi eszköz nem fed le, például az, ami a támogatásban meghaladja a sürgősségi segély. Ami a költségpolitikai szempontokat illeti, Egyetértek azzal, amit az elnök mondott az európai külpolitika finanszírozásáról, nagyobb hatékonyságot kell elérnünk kevesebb eszközzel. Ezzel kapcsolatosan a következőket szeretném elmondani. Az Európai Bizottság 42%-os növekedést javasolt az elkövetkezendő pénzügyi keret számára 2014-től 2020-ig a külpolitika ezen területén tehát 42% lenne a növekedés az előző tervezési időszakhoz képest. Az Európai Parlament részéről nekünk arról kell gondoskodnunk, hogy ez ne csökkenjen ez az arány a tárgyalások során, hiszen szem előtt kell tartanunk, hogy mennyire fontos ez az eszköz. Különösen, ha belegondolunk, hogy milyen konfliktusok dúlnak világszerte. Tehát nagyon fontos ez a 42%-os növekedés a következő tervezési időszak szempontjából, ehhez ragaszkodnunk kell. Ami a módosításokat illeti, rugalmasabb finanszírozási eszközöket követelünk, egyszerűsíteni kell a hozzáférést a kedvezményezettek számára, és a különböző eljárások egyszerűsítése egy további cél. Emellett a rugalmasság növelése is nagyon fontos, valamint a kompatibilitás növelése. És meg kell vizsgálnunk azt is, hogy hogyan tudjuk a különböző eszköz, forrásokat jobban felhasználni a különböző eszközök révén. Jobban kell koordinálni az egyes tagállamokkal, valamint más nemzetközi szervekkel is Javítani kell a koordinációt helyi és regionális szinten az átfedések elkerülése érdekében, és annak érdekében, hogy a korlátozott mértékben rendelkezésre álló forrásokat a lehető legeredményesebben tudjuk felhasználni. A koordináció azért is fontos, hogy a forrásokat megfelelően át tudjuk csoportosítani, annak érdekében, hogy ne fordulhasson elő az a helyzet, amikor egyik helyen hiányzik, a, hiányoznak források, a másik helyen pedig többlet van. Ehhez szükség van a rugalmasságra is az ezen eszközöknél, hiszen sokszor előreláthatatlan módon változnak a körülmények. Ami az emberjogi eszközt illeti, ez egy horizontális eszköz, a demokrácia, az emberi jogok erősítése a cél, valamint a nemzetközi szervek erősítése, a választási megfigyelések is ide tartozik, ez is ugye egy fontos tevékenysége a parlamentünknek. Ez egy független eszköz kell, hogy legyen, és ezért ez egy jelentős eszköz is egyben, a tekintetben, hogy a komplementaritás szabatolható legyen a különböző finanszírozási eszközök között. Öt célkitűzés tartozik ez alá, ezen öt célkitűzéshez mindenképpen ragaszkodnunk kell. hogyha más feladatkörök is esetleg szóba kerülnének, akkor a parlamentben ezt meg kell vizsgálnunk, és hozzájárulásunkat kell adnunk, adott esetben módosítókat nyújtunk be. Emellett pénzügyi eszközökkel kell támogatni azt az európai elgondolást, miszerint Európa világszintű szereplő kell, hogy legyen. A többéves pénzügyi keret tervezette azt mutatja, hogy további 20%-os növekedésre van itt szükség, más helyütt 23%-os növekedést irányoz elő a tervezet más fejezetekben. Itt tehát alacsonyabb a növekedés, mindenképpen gondoskodnunk kell arról, hogy ez az eszköz hiteles legyen nemzetközi, a nemzetközi szintéren, és gondoskodnunk kell arról, hogy a növekedés megfeleljen más fejezetekben tapasztalható növekedésnek, gondoljunk ehelyütt például a négyes fejezetre. Továbbá született egy új demokrácia támogató eszköz. El kell kerülnünk, hogy ez a demokrácia támogató eszköz a meglévő finanszírozási eszközök forrásaiból legyen finanszírozva. Ez az új eszköz tehát nem vonhat el más eszközöktől forrásokat. Hogyha ezek az eszközök szintén az európai politikánkat szolgálták. A módosítókban kitérünk arra is, hogy az eszköznek koherensnek kell lennie, szükség van az egyeztetést, egyeztetésre, a koordinációra a tagállamokkal és más nemzetközi szervezetekkel. Úgy gondolom, a koordinátorok megpróbálják majd megtalálni a közös pontokat az összes finanszírozási eszköz tekintetében a külpolitika területén. Remélhetőleg ezeket a közös szempontokat be tudjuk építeni az állásfoglalásba is, és az állásfoglalásokba, és a módosítóinkban megpróbáljuk majd erősíteni az európai, ellenőrz, európai e, szintű ellenőrzési kompetenciákat is, és itt érintjük ugye a felhatalmazáson alapuló jogi aktusok érzékeny kérdését. Mi ezt meghagyjuk a tárgyaló felek, a tárgyaló felek bölcsességére bízzuk, hogy ők foglalkozzanak ezzel a komplex összetett témával. Köszönöm. Van-e hozzászólási kérelem, megjegyzés? Madame Brantner. Brantner asszony, aki most érkezett, örülünk, hogy itt van. Oldenberg asszony nevét viseli elnézést. Azt hittem, hogy más lesz a menetrend, elnézés, hogy kicsit később érkeztem. Mivel előadója vagyok az AFET-ben ennek a témának, Muniz asszony egyébként az AFET árnyék jelentés tevője volt, így együtt dolgoztunk a stabilitási eszközön. Éppen ezért úgy gondolom, hogy meg kell őrizni ennek az eszköznek a szépségét, vagyis a rugalmasságát. Ez olyan ritka eszköz, amely nem hosszú távra szól a külügyi területen, és közben az arab tavasz idején azt láttuk, hogy ez mégiscsak nagyon hasznos eszköz a válságra való reagáláskor. És éppen ezért sajnálatosnak tartom, hogy a bizottság csökkentette azt a részt, amely nem programozott. Ez a bizottság dolga, de szerintem ez rossz út. Jobb lenne, hogyha megmaradna a mostani szinten, és hogyha visszatérhetnénk rá, ez a pont olyan pont, amelyet mindenképpen előtérbe kell helyezni a parlamentnek. A másik pontosítani kell azt, hogy mit vegyünk bele az eszközbe, és ezt mellékletben kellene megejteni, és nem pedig a rendelkező jogi jellegű szövegben, mint ahogy az most van a külügyi bizottság foglalkozik azzal, hogy különböző projekteket finanszírozunk. Én a rugalmasságot elfogadom, hogyha ellentételezésként megkaphatjuk a delegated act a delegált aktusokat. Így a flexibilitás jegyében azt javasolnánk, hogy ellentételezésként nekünk egy kis ellenőrzési jogunk legyen a későbbiekben. Van néhány részletkérdés is, ezek nem annyira fontosak, de szerintem érdemes az általam említetekről tárgyalni a tagállamokkal és a bizottsággal. Elnök, köszönöm. Van-e még más hozzászólási kérelem? Úgy látom, hogy nincs. Az előadóasszony kíván-e kommentárokat fűzni ahhoz, amit Brand asszony mondott? Igen, Brander asszonyal nagyon jól együtt működtünk a konzultációk folytatásán, továbbvitelén, a stabilitási eszköz kapcsán. Egyetértünk a bizottság által követendő útról, vagyis konzultáljon a parlamenten, még mielőtt fellép, cselekszik. Most elkészült a terv, és csak később tájékoztatnak bennünket bizonyos esetekről. Felhasználjuk a jelentést, a véleményt arra, hogy kérjük a bizottságtól, ahogy Branner asszony mondta, azt, hogy előzetes információt adjon, nyújtson, és konzultáljon, ne csak tájékoztasson. Valamint a parlament szerepét növelni kívánjuk a delegált aktusok esetében. Ez vitatott kérdés, de szerintem fel kell használni minden egyes jelentést arra, hogy a parlament álláspontját hangsúlyozzék. Rugalmasság kell itt, mert a megcélzott akciók természeténél fogva ez az eszköz rugalmas, de a parlament ellenőrzi mindezeket, a pénzalapokat is, és ami az információkat illeti, hogyha alacsonyabb összegről dönt a bizottság, lehetővé kell tenni, hogy az írásos eljárás keretében is megtörténhessen, ha sürgős esetről van szó de amikor meghozza a bizottság a döntését, akkor írásos eljárás keretében tájékoztassa erről a parlamentet, vagy az előadót, vagy az illetékes bizottságot. Dolgozhatunk az eszköz racionalizálásán, ugyanígy gondolja ezt a AFET és a Költségvetés Ellenőrzési Bizottság. Jenszki asszony kért szót. Thank you, uh, thank you, President. Köszönöm szépen, elnök úr. Én vagyok a jelentéstevője az összes eszköz közös végrehajtásának, és jövő héten fogom a tervezetet előterjeszteni, miután végig gondoltam az összes eszköz szükségletét. Azt gondolom, nagyon fontos változásokról lesz szó, ami a szabályozásokat illeti a közös szabályozásnak nagyon egyszerű és egységes szabályokat kell tartalmaznia, amelyek minden eszközre érvényesek egyenlő mértékben. A módosítókat még nem kaptam meg, többet ezért nem tudok mondani, de talán majd a jövő héten bővebben tudok nyilatkozni. Köszönöm szépen. Köszönöm, asszonyom. Ami ezt a két jelentést illeti, emlékeztetnék az ütemtervre. ami a demokrácia emberi jogok világszintű előmozítását illeti az ezzel kapcsolatos jelentést. A határidő először is az eszmecsere, az írásos jelentés alapján, ez március 21, vagyis az ma van. A jelentés a jövő hétre elkészül, ahogy az előadó elmondta. A határidő április 25, és van még egy kis időnk, mert a szavazást a véleménytervezetről a Költségvetési Bizottságban május 30, vagy 31-ére irányoztuk elő, az AFET pedig júniusban fogadja el. Ami pedig a 14-est illeti a stabilitási eszközt, itt ugyanaz a helyzet. Itt hasonló a helyzet Brandner asszony. Ugyanerről van szó. Tegnap elhatároztuk a zafedben. az előadók részéről, hogy ezt csomagként fogjuk megvitatni az összes jelentést, és ez azt jelenti, hogy hamarabb befejezzük a tárgyalásokat, hamarabb, mint a többiek. Elnök, csodálom ezt a belső koordinációt, ez nagyon jó példa a mi szakbizottságunk számára is. Remek, köszönöm. Asszonyaim, miután Nyenszki asszony is hozzászólt, azt javaslom, hogy most ismét beszéljen a 12-es pontról. Bővítés, politikák, kritériumok és az EU stratégiai érdekei. Nagy esda. Yes, uh, thank you. Köszönöm szépen, elnök úr. A vélemény, amelyet megfogalmaztam, egy saját kezdeményezésű jelentésre vonatkozik, és némileg összevág egy másik dokumentummal kapcsolatos munkámmal is, amely arra a szabályozásra vonatkozik, amely az előcsatlakozási eszközt érinti. A jövő héten fogjuk részletesen megbeszélni az ezzel kapcsolatos szempontokat. Valószínűleg a bővítési politikát az illetékes szakbizottság átfogóan fogja megközelíteni, mind a múltat, mind a jövőt szemügyre véve, és a kopenhági kritériumokat is. Néhány területet emelnék ki. Először is az előcsatlakozási eszköz lesz továbbra is a bővítési stratégia pénzügyi fő pillére, Ebbe beleértendő az összes belpolitikai és tematikus szempont. A cél az lesz, hogy biztosítsuk, hogy a potenciális jelöltek és a jelölt országok teljesen felkészüljenek a csatlakozásra, mégpedig azáltal, hogy ösztönözzük őket arra, hogy az Európai Uniós politikákat és stratégiákat teljes mértékben építsék be nemzeti politikai stratégiáikba. Ide tartoznak az egyetemes alapelvek, amik a demokratikus intézményeket és a jogállamiságot illeti, ugyanakkor kiemeltem azonban azt is, hogy az előcsatlakozási eszköznek hangsúlyoznia kell az Európa 2020 stratégia fontosságát és Emellett a csatlakozási politikának fontos összpontosítania a legújabb fejleményekre, ami az európai gazdasági irányítást és a pénzügyi stabilitást illeti, valamint azt a tényt, hogy a pénzügyi eszközeinket főként a kis és középvállalkozások támogatására irányítjuk, valamint a fiatalok körében elterjedt munkanélküliség felszámolására. Ami a költségvetési szakbizottságot illeti, legfőbb érdekünk az, hogy a bővítési politika összhangban legyen az Európai Unió belső politikáival, ezáltal költségvetési szinergiákat teremtve más pénzügyi támogatásokkal, amelyeket a kedvezményezett országok kapnak. Emellett fontosnak tartom a jelenleg tárgyalt pénzügyi szabályozás figyelembevételét is. A feltételesség, a teljesítmény, az átláthatóság fontos kritériumok, ezek tovább kell, hogy ösztönözzék a kedvezményezetteket az előrelépésre. A következő pénzügyi, többéves pénzügyi keret belül 7.3%-os növekedés várható az előző 7 éves időszakhoz képest. Ez azt jelenti, hogy az IPA esetében a jelenlegi pénzügyi kerethez képest egy növekedésre van szükség a jelenlegi helyzet fenntartása érdekében. Egy, ez az észszerű növekedés egyensúlyt kell, hogy teremtsen a között, hogy egyrészt el kell érni a csatlakozási kritériumokat, másrészt pedig támogatni kell a gazdasági és társadalmi állapotokat az adott országokban. A 2013-ra tervezett horvátországi csatlakozást is emellett figyelembe kell venni ezen a téren. Köszönöm. Görön Fem kért szót. Um, um, köszönöm szépen. Én vagyok az árnyék jelentéstevője a frakciómnak ezen a téren. Először is köszönöm szépen Nienszki asszonynak a nagyon értékes javaslatokat. Mégis lenne néhány megjegyzésem. Ami a szinergiákat illeti az Európai Unió és a tagállamok között, visszagondolhatunk a az előbbi tanulmányra, amelyet imént bemutattak, azt hiszem ez a nyugat-balkáni régió szempontjából is mérvadó. Mindenesetre úgy gondolom, nem csak a tagállamok és az EU között kell koordinálni, hanem koordinációra van szükség más szereplőkkel is. Én az, a Világbank, az Európai Beruházási Bank és más intézmények. Azt gondolom, ezt talán még hozzá lehetne fűzni a szöveghez csak a tisztázás kedvéért. Másodszor, hogy technikailag hogyan kezeljük a támogatásokat, és így tovább. Ezzel semmi gondom nincsen, de azt gondolom, itt is meg kellene néznünk a következőt. Arra hajlunk, hogy az már meglévő EU rendszereken felül további nemzeti szintű rendszereket hozunk létre, ez növeli a bürokráciát, ami a támogatások folyósítását életi, ezt mindenképpen el kell kerülni. Ami a gazdasági irányítást illeti és a közfinanszírozást, ezzel semmi gond nincs. Teljesen egyetértek azzal, hogy a csatlakozó országokban jó pénzügyi gazdálkodásra van szükség, de úgy gondolom tisztázni kell, hogy egészen pontosan mit is értünk gazdasági koordinációs, pénzügyi koordináció alatt. Úgy gondolom az IPA országokra nem szabad ráerőltetni a kormányköziség elvét, amit ugye sokat bírálnak Európával, az Európai Unióval kapcsolatosan. Végezetül pedig úgy gondolom fontos kiemelnünk, hogy az EU-s csatlakozás nem csak arról szól, hogy a hogyan alakul a nemzeti politika, mit tesznek a kormányok, hogyan alakul a nemzetgazdaság. Fontos látnunk, hogy ez egy olyan folyamat, amely az egész társadalmat át kell, hogy szője. A civil társadalmat, a munkaerőpiacot, a szociális partnereket is érinti mindezt. Erről sokszor megfeledkezünk, úgy gondolom a jelentés ki kell, hogy térjen erre is. A nyugat-balkáni régióban volt egy kísérleti projekt, amely a kulturális örökség visszaállítására irányul. Ez nem csak arról szól, hogy újjá kell építeni a megsérült, lerombolt templomokat, hanem sokkal inkább arra kell összpontosítunk, hogy a különböző kulturális és vallási háttérrel rendelkező embereket, szereplőket összehozzuk egymással. A kulturális örökség nem nyer említést közvetlenül az épában de azt gondolom ezen, ezt orvosolni kellene. Tehát nagyon fontos, hogy a szociális partnereket és a helyi szervezeteket is bevonjuk ezen a téren, de egyébként azt gondolom nagyon jó a javaslat. Köszönöm, Görön. Nincs további hozzászóló. Nagy Esda, válaszolni kíván? No, I just, uh, I just... Nem. Csak szeretnék köszönetet mondani Fár úrnak az ajánlásaiért. Szerintem megtaláljuk a megfelelő szöveget, megfelelő javaslatot, és mindez jelentősen alátámasztja majd a véleményüket. A lényeg az, hogy feljegyeztem, amit mondott. Köszönöm, előadó asszony. Most pedig emlékeztetek rá, hogy módosítások leadásnak határideje április 10, ami szakbizottságunkban május 10-én lesz erről szavazat, azért, hogy az illetékes bizottság szavazásához május 31-hez előkészítsük a terepet, ez júniusban vagy júliusban kerül a plenáris elé ez a tervezet. Még mindig a pénzügyi eszközökről tárgyalunk, de most a szomszédság politika a következő napirendi pontunk, az Európai Szomszédság támogatási eszköz létrehozása. Kozlovski kollégánk az előadója ennek. Ami a szomszédság politikát illeti a jelenlegi eszközt hatékonynak ítélték meg, viszont a felülvizsgálat és a nyilvános konzultációk során több elemre felhívták a figyelmünket, ezeken javítani szükséges. Így a szomszédság politika célja az kell, hogy legyen, hogy előmozdítsa a demokráciát, a szabadságjogokat, az emberi jogokat, ahogy azt a szerződés nyolcas pontja kimondja. Ez a politika befektetés az EU jövőjébe, hiszen az eszköz 16 országot érint, az EU-n kívüli 16 országot, 6 a keleti uniós határokon, 10 pedig a déli határain terül el, az EU déli határain túlterül el. A cél ezen országok demokratizálása, így az új szomszédság politika mirehajtó integrációt irányoz elő gazdasági politikai szinten és a demokratikus reformok elősegítését. Számos konzultációt folytattunk, és ezek alapján a bizottság a more for more, többet többért elvet helyezte előtérbe, vagyis a legnagyra törőbb terveket kívánja segíteni. Célja továbbá a programozási időszak rövidítése, mert jelen pillanatban ez az időszak kb. másfél évet vesz igénybe, és meglehetősen bonyolult dokumentáció szükséges összeállítani hozzá. A bizottság méreható harmonizálást is javasol, valamint horizontális elemek beiktatását. Javaslatunk az EU és a harmadik országok közti együttműködés előmozdítását célozza, valamint a lehetséges együttműködést más szponzorokkal, például az ENSZ-szel, vagy például az Európai Beruházási Bankkal. A munkálatok ezen stádiumában módszerekről beszélünk, fellépés különböző módszereiről, és nem pedig pontos, jól meghatározott összegekről, ezekről majd később fogunk vitatkozni. Éppen ezért a bizottság javaslatát előtervezetnek, előzetes tervezetnek kell tekinteni. Előirányozták továbbá azt is, hogy 23%-kal növeljék az eszköz számára rendelkezésre bocsátott eszközt, és a 13 milliárd, 16 milliárdra fog emelkedni. Másik program az Erasmus mindenki számára, amelyre szeretném felhívni a figyelmet. A nemzeti terveket világos kritériumok alapján kell meghatározni, például milyen szinten veszélyeztetett a demokrácia, vagy az emberi jogok, vagy milyen katasztrófa sújtott egy-egy országot, milyen nehézséggel küzd. A bizottság javaslata jó irányba mutat, és figyelembe veszi az EP Költségvetési Bizottságának ajánlásait, amelyeket tavaly novemberben hozott nyilvánosságra. Azt is szeretném jelezni, hogy amikor a véleményemet kidolgoztam, együttműködtem az árnyék jelentéstevőkkel, köszönöm a támogatásukat. Azt is elmondom, hogy támogatom a többet többér elvet, more for more, de jobban meg kell határozni az erre vonatkozó kritériumokat. Világosabban kell utalni az együttműködés regionális jellegére az eszközön belül, harmadsorban pedig úgy gondolom, hogy ki kell emelni a demokrácia szerepét. A demokrácia, mint alapelv az EU és a partner országok közötti kapcsolatban, kapcsolatokban, beleértve Oroszorsz, Oroszországot is, és ki kell emelni a kapcsolatot a az EU kül- és belpolitikáját vezérlő elvek, valamint az Európa 2020-as tervet irányító elvek között. Úgy gondolom, hogy elő kell segíteni minden olyan fellépést, amely célja az átláthatóság és a hatékonyság az EU pénzalapok felhasználásakor, és ebből a szempontból jobban ki kell használni az együttműködés lehetőségeit. Például az Európai Beruházási Bankkal, vagy más európai és nemzetközi alapokkal, ami lehetővé teszi a pénzügyi szinergiák megteremtését. Ki kell emelni azt is, hogy elő kell segíteni az energiahatékonyságot, valamint a KKV-k működését. Ki kell emelni azt, hogy mennyire fontos ez az eszköz a regionális és makroregionális elvek megvalósításában. Itt a Duna stratégiára gondolok többek között. Alá kell húzni az EP szerepét a programozásban és a tervek megvalósításában abban az esetben, hogyha az EU úgy döntene, hogy felfüggeszti a támogatását. Végül pedig kompromisszumot sikerült kialakítani. Köszönöm a figyelmet. Görön Fern kért szót. Igen, én vagyok a elnyék jelentéstevőjének a jelentésnek, és ez, először is köszönöm Kozlovszki úrnak. Ahogyan elmondta, nagyon jó volt az együttműködés az árnyék jelentéstevők között. A legtöbb javaslatunkat figyelembe vette, és ez a jelentés természetesen szorosan összefügg azzal a jelentéssel, amelyet én jegyeztem hasonló témában, ezért azt gondolom, hogy nincsenek fő problémák, de néhány megjegyzésem azért lenne először is, ami az Európa, a demokrácia előmozdítás finanszírozási eszközt illeti. Azt gondolom nagyon fontos koordinálnunk, illetve összehangolnunk ezt a jelentést és Múnyisz asszony jelentését a demokrácia és emberi jogok világszintű előmozdítása finanszírozási eszközének létrehozásáról. Úgy gondolom koordinálnunk kell egymással ebben a kérdésben, ebben a tárgyban. Ami a 19-es bekezdést illeti, vita bontakozott ki a finanszírozási eszközök által generált források felhasználásáról és újrafelhasználásáról. Úgy gondolom, erről beszélnünk kellene, mert ez egy nagyon vitatott kérdés volt ebben az időszakban, és a jövőben is várhatóan az lesz, így tehát ezzel kapcsolatosan valószínűleg egy módosító várható a részünkről. Harmadszor, ugyanezt mondtam Nainski asszonynak is az ipával kapcsolatosan, ahol arról van szó, hogy a támogatás mire irányuljon, Fontos említenünk a civil társadalmat, a szociális partnereket, a kulturális örökség kérdését és hasonlókat. Ez nagyon fontos, nem csak a csatlakozó országokban, hanem a szomszédságunkba tartozó országok esetén is. És végezetül, nagyon örülök annak, hogy a jelentéstevő javasolta, hogy a makroregionális stratégia finanszírozását a szomszédsági politikán belül oldjuk meg. Úgy gondolom, meg kellene néznünk a megfogalmazást, lehet, hogy egy kicsit erősíteni lehetne a szövegen a might, tehát lehetne angol megfelelője helyett lehetne mást használni ebben a megfogalmazásban. Egyébként nagyon jólnak tartom a javaslatot. Köszönöm, Görön. Karla Gund következik. Mr. Chairman. Rövid leszek, elnök úr. Köszönöm először is a jelentéstevőnek. A mi felelősünk sajnos ma nem tud itt lenni, így hát én helyettesítem. jónak tartom a javaslatot, arra reagálnék, amit Jörem mondott a makroregionális stratégiáról. A makroregionális stratégia a balti térségben, ez volt az első, egyfajta kísérleti projekt volt ez, nagyon sikeresnek bizonyult, az egyetlen probléma a finanszírozásnál mutatkozott. A finanszírozás az Interreg programokon esetében nem biztosított, talán egy más, valamiféle fenntartható hosszú távú megközelítést kell találnunk a finanszírozásra vonatkozóan. Biztos vagyok, hogy erre tudunk megoldást találni. Egyetértek Jörennal, hogy abban, hogy ez egy olyan kérdés, amelyel itt foglalkozunk kell, különös tekintettel arra, hogy a makroregionális stratégiák sok esetben érintik a szomszédsági politikát is, abban az értelemben, hogy Oroszország központi szerepet tölt be, és emellett számos más projekt esetében lehetővé válna, olyan projektek esetében, amelyek átlépnek az ország határok, hogy megfelelő finanszírozást kapjanak. Talán ehhez pozitív módosítókat fogunk benyújtani, de kezdésnek jó a szöveg. Köszönöm. Köszönöm, kolléga. Brandner úr elnézést kért már szót azelőtt, nem, nem vettem észre. Nos, csak gyorsan azt gondolom, hogy jó, hogy a költségvetés nevelését javasolják, hiszen nagy a kereslet, sok az igény. A civil társadalmat illetően, amit Fernmúr mondott, azt teljes mértékben támogatom ezt tudhattuk meg, illetve ez volt a tapasztalatunk az észak-afrikai események kapcsán is, hogy szorosabban együtt kell működni a civil társadalommal, mégpedig a programozási szakasz, a monitorozás és az értékelés során egyaránt. Tehát ezen szempontokat nem csupán úgy kell integrálni, hogy ezeket az egységeket csak a források kedvezményezettjének tekintjük, hanem az adott ország szerep, fontos szereplőinek. És ami pedig a többet többért elvet jelenti, a bizottság dokumentumából láthattam, hogy hogyan lehet pontosítani ezt az általános elvet. Nem vagyok meggyőződve arról, hogy ez működni fog a valóságban, ez egy elég elvont szint, véleményünk szerint pontosítani kell ezt a megközelítést ahhoz, hogy működjön. Jelenleg láthatjuk Egyiptomban, hogy nehéz ezt megvalósítani, hiszen egyrésztről támogatnunk kell az átalakulási folyamatot, ugyanakkor az úgynevezett kormány, tehát a katonai kormány nem feltétlenül a legjobb partner ebben a pillanatban, tehát valós dilemma előtt állunk szerintem. Itt valóban jelentős ötletekre van még szükség. Túlságosan gyenge a bizottság javaslata, ami a régiókban kialakult konfliktusokat illeti, ami szerintem szintén fontos szempont. Túlságosan keveset dolgozunk ezen. A megbékélés egy fontos dolog, az NPI esetében többet kell beruházni erre a területre, aztán ott van a stabilitási eszköz. Nagyon jól ismerjük ezeket a konfliktusokat, már hosszú ideje fennállnak, sajnos. Tehát ez nem meglepetés számunkra, sokkal inkább a megelőzésre kellene hangsúlyt helyezni a helyszínen dolgozva, az INPI keretében is, és a stabilitási eszköz révén. Elnök, köszönöm. Brandner asszony, jelentéstevő úr, válaszolni kíván az elhangzottakra. Igen. Először is szeretnék köszönetet mondani valamennyi kommentárért. A bizonyos kritériumok javításáról, illetve az átláthatóság javításáról beszélünk, de világosan ki kell jelenteni, hogy itt mindig is van egy szubjektív szempont. El kell mondanunk, hogy jelenleg az együttműködés rendkívül gyümölcsöző. Meg vagyok győződve arról, hogy széles körű egyetértést tudunk kialakítani, és nagyon sikeres véleményünk lesz elnök. Köszönöm, tisztelt kollégák! Igen, csak előre léptünk a napirenden, csupán egy pont maradt ma délelőttre. Giovanni Lavi napirendi pontja ez a gazdálkodók szemére folyósítandó közvetlen kifizetések címmel. Szeretném elmondani most a koordinátorokkal szemben, most nincs mindenki itt a teremben, hogyha valaki nincs itt, akkor az asszisztenseihez, asszisztenseikhez intézem ezt a kérést. Időt nyerhetnénk, hogyha a 14 órás koordinátori ülést ha előbbre hoznánk, mert most megtartanánk, és másodszorban a tolmácsok szolgálataival is élhetnénk, valamint az idő, az ebédre, illetve a pihenésre nagyobb, több idő állna rendelkezésre. Tehát amíg Giovanni Lavia úr bemutatja ezt a közvetlen kifejezetésekhez kapcsolódó problémát, kérem, hogy az asszisztensek tájékoztassák erről képviselőiket. Köszönöm. Elnök úr. A téma szorosan kapcsolódik eh, ahhoz az időbeli eltéréshez, amely létezik a közvetlen kifizetések, illetve a több éves pénzügyi keret eh, között, ahogyan valamennyi kolléga számára ismert, a közvetlen kifizetések lényegében rendelkeznek egy szabályozással. Az egyik alapvető szabályozás ez a kap területén. Ez lényegében 2012 végéig van hatályban. 2013-ban ahhoz, hogy az eh, közvetlen kifizetéseket folyósítani lehessen a gazdálkodóknak, azon forrásokból, amelyek majd az új többéves pénzügyi keretet terhelik majd. Nos, ehhez egy áthidaló szabályozást kell elfogadnunk. A bizottság javaslata, amelyet jelenleg vizsgál a mezőgazdasági szakbizottság. Nos, ez egy olyan javaslat, amely lényegében arra irányul, hogy a jelenlegi állapotot fenntartsa tehet, hogy maradjon meg a moduláció a támogatásokat illetően. Tehát az 5%-os támogatás csökkentés az EU 15-ök vonatkozásában 50 ezer és 300 ezer euró között. Nos, ez az egyik fő pont, a 300 ezer euró fölötti támogatásokat illetően. A moduláció nem alkalmazandó az ultraperiferiás régiókra, és úgy szintén nem alkalmazandó az égei tengeri szigetekre. Ez hozzáfűzném, hogy ezzel szemben az újonnan csatlakozott országok esetében a rendelet előirányoz egy különböző modulációs mechanizmust, amely az egységes támogatások szabályozásával összhangban van, és amely 2012-től kerül alkalmazásra. Az Agri Bizottság javaslatának célja nyilvánvalóan az, hogy ugyanezt a létező rendszert 2012 végétől kezdve, aztán 2013-ban is megtartsuk, és ez ahhoz vezet, hogy a kiadásokat a közvetlen kifizetések tárgyában meghatározott felső plafon alatt tudjuk tartani. Köszönöm, ezt figyelemmel kell kísérni, ezt a, az ügyet, a mezőgazdasági költségvetést érinti. Kedves kollégák, szükség van egy kis időre, várom a koordinátorok válaszát, de a trialógusra szóló mandátumot talán most át kellene venni, hiszen jelen vannak. Délután Lewandowski biztossal beszélünk a kifizetési előirányzatoktól, de ami a trialógus egyéb pontjait illeti, most esetleg már elkezdjük erről a vitát, vagy inkább csak délután, hogy szeretnék? Elnök úr, Nyilvánvaló, hogy a vita szorosan kapcsolódik ahhoz, amit ma délután teszünk majd, mert világos, hogy attól függően, amiről minket majd Lewandowski biztos úr tájékoztat, attól függően alakul majd a folytatandó vitánk, hiszen ismert, hogy az iránymutatások elfogadásakor kértük a szoros együttműködést a többi intézménnyel, annak érdekében, hogy monitorozni tudjuk a kifizetések állapotát, hiszen az egyik nagyon kényes téma, amivel nyilvánvalóan foglalkoznunk kell majd a 2013-as költségvetés kapcsán, az pontosan ez nyilvánvalóan előre lehet hozni az ütemtervet a kísérleti projektek tárgyában, ezt akár most is meg tudnánk vizsgálni ezt a pontot, hiszen ez ahhoz az eljáráshoz kapcsolódik, amit már a tavalyi évben is használtunk. Annak érdekében, hogy előzetesen értékeljük a kísérleti projektekre irányuló javaslatokat, amelyek beérkeznek majd az összes illetékes szakbizottságtól, nyilvánvalóan a költségvetési szakbizottságtól is, és ezeket előzetesen az Európai Bizottság vizsgálata elé bocsájthatjuk, amely, tehát az Európai Bizottság még nyár előtt tájékoztat majd minket arról, hogy ezek a kísérleti projektek végrehajthatóak-e. Tehát ebben az esetben május hónap végéig össze kellene gyűjtenünk az összes kérést a specializált szakbizottságok részéről, hogy aztán ezeket a kéréseket továbbítani tudjuk az Európai Bizottsághoz, amely még nyár előtt értékeli majd azt, hogy ezek a kísérleti projektek végrehajthatóak-e, illetve előkészítő felépések végrehajthatóak-e. Aztán a nyarat követően folytatjuk ezt a feladatot, ezt az eljárást, és ez egy javaslatcsomag részét képezi majd, amelyet a parlament elé bocsájtunk vizsgálat céljából, és aztán az, az egyeztetés keretében lezárjuk a tárgyalást a tanácssal. Más hozzáfűzni valóm nincsen azt illetően, hogy hogyan is alakul a kifizetések helyzete, illetve a kifizetések előrejelzését illetően erre az évre vonatkozóan várom Lewandowski úr tájékoztatását. Köszönöm szépen, kedves kollega. Akkor délután térünk rá erre a témára. Görán kívántam megszólítani, de most éppen hátat fordít nekem. Görán, fordulhatok el önhöz. Kedves Görán, előre szaladtunk, van még időnk, és a néppártól és a zöldektől nem kaptam választ arra, hogy össze lehet-e most hívni a koordinátorokat azért, hogy némi időt nyerjünk. Kérdezem, hogy a 17-es pontot most elő tudná -e terjeszteni nekünk. Ezt délutára szántuk, inkább délután, mert tudom, hogy lesznek más intézménybeli vendégek, akik szeretnék meghallgatni az előadást. Én is így gondoltam, mondja az elnök. Ami a többi délutáni témát illeti, Greli asszony sajnos nincs itt, és éppen ezért nem tudunk most jobban előre haladni, ami a koordinátorokat illeti. Van-e hírünk? Nincs hírünk? Igen, Szidónia. Uh, the news is, um... Az a hír, hogy Salvadornak interjút kell adnia, és uh, most ez lefoglalja, nehéz vele kapcsolatba lépni. Én rendelkezésre állok, míg ő vissza nem jön. Úgyhogy csak a zöldek hiányoznak elnök, de ami a zöldeket illeti, nem lenne helyes, hogyha úgy változtatnánk meg az időpontot, hogy őket nem értesítjük. A legjobb, hogyha az előrányzatok szerint haladunk, akkor most zárjuk le a munkát, hamarabb fogunk ebédelni. Két óra harminckor is elég lenne talán találkozni, mert van, aki munka ebéden vesz részt, költségvetési témában. Elnök, azt hiszem, hogy kulturális kérdés ez, a svédek egy kicsit több időt szeretnének az ebédre fordítani, úgyhogy rövid lesz a koordinátor ülés, és így ebben a szellemben járunk el. Az itt jelenlévő asszisztenseknek, koordinátoroknak Jelzem, 14.30-kor találkozunk, egy kis, egy szűk fél óránk lesz, mert 15 órára jön a biztos. Most az ülést felfüggesztem, 14.30 koordinátorok, 15 óra a Költségvetési Bizottság tagjainak, zárt ülésünk lesz 3-tól 4-ig.